Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Iniziamo la... Jó reggelt. Megkezdjük a mai ülésünket. Üdvözlöm az új elnököt, a litván mezőgazdasági minisztert. Kedves Virgilius, az európai mezőgazdaság számára rendkívül fontos időszakban veszed át az ülést vezetését. Nagyon fontos tárgyalásokat folytatunk a mezőgazdasági politika reformjával kapcsolatban, most, hogy véget ért az ír elnökség. Június 26-án egyébként sikerült politikai megállapodásra jutni a legtöbb kérdésben, a négy nagy elemet tekintve az kapon belül. Most viszont igen, tisztelt elnök úr, a litván elnök alatt be is kell fejeznünk a reformot, és mi azt szeretnénk, hogy erre gyorsan sor kerüljön oly módon, hogy tisztázok a még nyitott kérdéseket. Tegnap a koordinátor, az előadók és árnyék előadók tárgyaltak a még nyitott kérdésekről. Meggyőződésünk szerint a vezetésed alatt valóban képesek leszünk arra, hogy eredményre és megállapodásra jussunk a még nyitott kérdésekben. Ezzel aztán úgy gondolom, hogy az összes eljárást össze kell vonnunk, és eredményre kell jutnunk, és akkor először a szakbizottságban szavazunk, később pedig a plenáris ülésen. Virgilius és a litván elnökségnek természetesen sok sikert kívánok, nem csak az agrárterületen, hanem a tényleg egyéb fontos témában is, a legfontosabb témában, amiről Desz kollégával már tegnap tárgyaltunk, az átmeneti szabályokról van szó, és remélem az összes jogalkotási területen sikerül jelentős haladást elérni. Mindenek előtt az állatok és a növények védelméről van szó, úgy gondoljuk, hogy itt kell haladást elérnünk, sokat várunk itt a litván elnökségtől. Kedves Virgilius, örülök, hogy eljöttél, és most megkérlek, hogy mutasd be a litván elnökség programját. Utána pedig a koordinátorok következnek, ezt követően pedig az összes kolléga kérdéseket tehet fel az új elnöknek. Parancsolj! Köszönöm szépen. Igen, Paulo, igen tisztelt képviselők, az Európai Bizottság jelenlevő képviselői, hölgyeim és uraim. Litvánia történelmében első alkalommal az EU elnöke, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy soros elnökként én mutathatom be a munkaprogramunkat itt a szakbizottság előtt. Történelmi kihívást jelent az országomnak, hogy mi vezetjük az Európai Uniót. Mindenek előtt most, hogy Horvátország is csatlakozott, és időközben 28 tagállama van az Uniónak. Ez természetesen óriási lehetőség is, hogy bebizonyítsuk, hogy egy kis ország is képes arra, hogy problémákat megfelelően és hatékonyan oldjon meg. Azt is el kell mondanom persze, hogy ez óriási felelősséget is ró ránk, ezt vállaljuk, és igyekszünk megoldani a nehézséget. A döntéshozatali folyamatot szeretnénk előrelendíteni, őszinte közvetítőként, és szeretnénk az EU munkájának folytonosságát biztosítani oly módon, hogy bevonjuk az összes fontos képviselőt és partnert. Számomra a tanács elnökeként óriási kihívás, hogy önökkel is jól együttműködjek, társ jogalkotóként, hogy együtt érjük el polgáraink érdekében a lehető legjobb eredményeket. Nagyon várom azt, hogy, és remélem is, hogy erre sor kerül, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki, és haladjunk együtt az igen fontos menetrendünkkel, amelyet kitűztünk magunk elé. Most pedig engedjék meg, hogy kitérjek az, azokra a prioritásokra, amelyekkel a litván elnökség külön kíván foglalkozni. A litván elnökség programja egy növekvő, nyitott és ellenállóképes Európa megteremtése. Ez egy átfogó program természetesen. Ez az EU pénzügyi stabilitását, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás erősítését, a munkahelyteremtést is magába foglalja. Mindenek előtt a fiatalok munkanélkülisége, és foglalkoztatása az, amely foglalkoztat bennünket, illetőleg ide tartozik még az egységes piac és a régión, régiós biztonság kérdése. A mezőgazdaság és halászati tanács elnökeként felelősséggel tartozom egy innovatív, fenntartható és környezetbarát fejlődésért. Itt az Európai Unió halászati élelmiszeri és mezőgazdasági szektorán belül. Most pedig egy néhány prioritásra szeretnék röviden kitérni, amelyet elnökségünk kitűzött maga elé a mezőgazdasági ágazatban. Először is szeretnénk a közös mezőgazdasági politikának a reformját befejezni. Először is Szeretném kifejezni örömömet az intézményközi megállapodásról, amely a kap területén megszületett, és több mint 43 oldalú párbeszéd egy nagyszámú technikai találkozó után végre sikerült pontot tennünk erre az ügyre. És azt gondolom, hogy ez jó példája annak, ahogyan az elmúlt hónapokban haladtunk. Ez bebizonyítja, hogy a három európai intézmény mindegyike a Lisszaboni szerződés rendelkezései keretében igenis képesek nagy jelentőségű politikai döntések meghozatára. Szeretném megragadni az alkalmat, és önnek, elnök úr, köszönetet mondani, az előadóknak is, Luis Capula Santos úrnak, Michel Dantan úrnak és Giovanni Lavia uraknak, és természetesen valamennyi képviselőnek azért a kemény munkáért és hozzájárulásért, amit nyújtottak, hogy elérjük a közös célunkat, a fenntartható és hatékony közös mezőgazdasági politika elérésében. Szeretném kifejezni eh, hálámat elődömnek, Simon Coveney úrnak, illetőleg Csolos biztos úrnak a kemény és kitartó munkáért, hogy sikerüljön egyességre jutni az önök szakbizottságával. Azt gondolom óriási eredmény ez, amely azt mutatja, hogy ha politikai szándék is fennáll, akkor sokat tudunk együtt elérni. Miután megszületett az intézményközi politikai megállapodás a KAP reformcsomagjáról, a litván elnökség szeretné befejezni azt a munkát, amely abból adódik, hogy az új kap csomagot hatályba tudjuk léptetni méghozzá záros határidőn belül. Ez egy kemény és felelősségteljes munkát jelent, amelyel szembesülünk a következő időszakban. Igen, tisztelt kollégák, biztosíthatom önöket, hogy eh, amiben megállapodtunk az elmúlt eh, néhány hétben Luxemburgban, Brüsszelben és Strasbourgban is. Nos, mindez a végleges tervezetben, a végleges szövegben megfelelően mégis jelenik majd. Az elnökségünk egyébként eh, koncentrálni kíván azon, hogy megvitassunk és elfogadjunk egy javaslatot az átmeneti szabályokra vonatkozóan a kap reformja néhány aspektusa tekintetében. Mindenek előtt arról beszélek, hogy meg kell vizsgálnunk a vidékfejlesztés és a közvetlen kifizetések rendszerét. Önök is valamennyien tudják, ezekkel a javaslatokkal egy sima átmenetét szeretnénk elérni a jelenlegi pénzügyi időszakból az új pénzügyi időszakba, az új kap jog keretei között. Ennek a, ezt a rendeletet egyébként el kell fogadnunk, és alkalmaznunk is kell méghozzá 2014-re. Tehát ez lenne ez a bizonyos átmeneti időszak. Vagyis konkrétan ez azt jelenti, hogy a litván elnökség alatt megállapodásra kell jutnunk, nem csak a tanácson belül, hanem az intézményközi keretek között is. Ez egy nagyon fontos feladat, gyorsított eljárásra van szükség, és megfelelő hozzáállásra. Közös felelősségünk és közös kihívás számunkra, hogy egyértelmű szabályokat teremtsünk, és pénzügyi garanciákat a gazdálkodók számára éppen az említett átmeneti időszakban. Albert Dess úr az elődója ennek a rendkívül fontos dokumentumnak. Most őt szólítom meg. Kedves kolléga, együtt, gyors és koordinált módon kell fellépnünk. Az ön tapasztalatából indulok ki, Dess úr. Paulo val együtt nem kételkedünk abban, hogy egy eredményes és gyümölcsöző együttműködésre van kilátás a következő időszakban is az önök szakbizottságával. Mint ahogy az már a korábbiakban is megtörtént. Most egy néhány további prioritást is szeretnék kiragadni a programunkban. Először is az állategészség és a növényegészségügy biztosíthatom önöket, hogy egy egyszerűbb, áramvonalasítottabb és korszerű EU jogi keretet szeretnénk az állategészség, a növényegészségügy területén, a takarmányozás és az élelmiszer jogalkotás területén. Örülök, hogy elmondhatom, hogy idén május 6-án az Európai Bizottság közzé tette egy csomagot, amely öt javaslatot tartalmazott, aminek a célja az, hogy jobban végrehajtsuk az egészségügyi és biztonsági szabályokat a teljes élelmiszeripari, illetőleg mezőgazdasági láncban. Az litván elnökség érdemi haladást kíván elérni az új állategészségügyi szabályozás és rendelet megteremtésében, a növényegészségügy területén, valamint van egy javaslat a növény, növény szaporító anyagok piacán megteremtésében és a megfelelő hivatalos ellenőrzések területén, az élelmiszeriparban és a takarmány területen. 2014-2020-as időszakra a kiadásokra vonatkozó rendeletre van szükség az élelmiszerlántban, az állategészségügyben, illetőleg a növényegészségügyben Nos, ennek a rendeletnek célja az, hogy a tagállamok megfelelő programok keretében tudják a kifizetéseket és támogatásokat eszközölni, és megfelelő módon viszonyuljanak a járványok megelőzéséhez. Megfelelő szabályokra van szükség, és ezeket hatályba kell lépni, léptetni 2014-től. Ezen oknál fogva külön figyelmet fordítunk a javaslat vizsgálatára, és szeretnénk a litván elnökség végére itt is politikai megállapodást elérni. Elnök úr, előadó asszony, Lebrun asszony, abban bízom, hogy egy hatékony és konstruktív együttműködés alakul ki a szakbizottságokkal ezen a területen is. Biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság által előkészített javaslat alapján Litvánia kész arra, hogy tárgyalásokat kezdjünk, és érdemi haladást érjünk el az állategészségügyi, illetve a gyógyszeres takarmány területén, de ide tartozik a higién, higiéniai csomag és a élelmiszertermelés E, területén, a klónozás területén. Aztán egy néhány további témát is szeretnék felvetni, az export, az élelmiszer export, illetve mezgazdasági export vonatkozásában. Megkezdjük a vitát az Európai Bizottsággal egy olyan rendelettel, amely a tájékoztatással foglalkozik, a meg, ebben a témában, amely jelentős haladást kíván elérni. Az nő, a gyümölcs és növény ágazat a következő pont. Látnunk kell, hogy a növény és gyümölcs terület egy rendkívül fontos szerepet játszik az egész mezőgazdaságon belül. Miután a termelői szervezetek szerepét kívánjuk erősíteni, illetve az alkupozíciókat is jobbá kívánjuk tenni. Ősszel a gyümölcs és növény ügyben további javaslatokat készítünk, jogalkotási javaslatokat készítünk a növény és zöldség és gyümölcs vonatkozásában. Ez az új javaslat lefedi majd a végrehajtást is, a CMO, a géntechnikailag módosított növényeket is, illetve a közös piaci rendszereket, és programokat kívánunk kialakítani. Nézzük az erdészetet. A litván elnökség megfelelő figyelmet kíván fordítani a koordinált végrehajtásra, a fenntartható erdészet területén a tagállamokban, és javaslatot készít a tanács számára, hogy fogadjon el következtetéseket az új EU erdészeti stratégiájával kapcsolatban. Ez az EU szintű szakpolitikai eszköz a szubszidiaritás alapján áll, és a nemzeti hatásköröket tartja szem előtt, miközben külön ügyelünk a klímaváltozásra és a megújuló energia témáira. Most pedig vizsgáljuk meg a jogalkotás összefüggéseit a Lisszaboni szerződéssel, mennyire vannak ezek összhangban. Ezek önökkel együtt mi is szeretnénk folytatni a munkát, hogy elérjük, hogy a Lisszaboni szerződés és az élelmiszeripari illetőleg, vagy az élelmiszer és mezőgazdasági jog összhangban legyen. Örülök annak, hogy június végén zöld fényt kaptunk az Omnibus kereskedelmi tárgyalások folytatására, és szeptemberben egy háromoldalú párbeszédet folytatunk majd az önök szakbizottságával a nemzetközi kereskedelem témájában. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ez egy rövid áttekintés volt a litván elnökség prioritásairól a mezőgazdasági területen. Önök is láthatják, hogy szeretnénk egy sor érzékeny és fontos témát megvizsgálni a következő hat hónapban. Sok munkát kell elvégeznünk, és arra számítunk, hogy egy szoros, aktív és hatékony együttműködés alakul ki az Európai Parlamenttel, konkrétan az önök szakbizottságával, hogy elérjük az említett célokat. Örülök annak, hogy az elődeim kiváló alapokat teremtettek az együttműködéshez az Európai Parlamenttel. Vonatkozik ez a kétoldalú találkozókra, amelyet Paulóval folytatunk, de más képviselőkkel is a szakbizottságból. Örülök annak, hogy együttműködhetünk a jövőben, és biztos vagyok abban, hogy sikeresek leszünk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök úr, örülök, hogyha kérdéseket kapok a képviselőktől itt a szakbizottságban a litván elnökségi programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Kedves Virgilius, hát láthatjuk, hogy a litván elnökség programja nagyon komoly program, és akkor már is megadnám a szót a kollégáknak, mint mindig először a frakciók koordinátorainak fogok szót adni, utána az előadónak, árnyék előadónak, és utána pedig mindenki másnak, aki szeretne hozzászólni. Albert Dess lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Kedves Virgilius Jukna, igen tisztelt kollégák, elnézést kérek, hogy kicsit késtem, de a, egy Bajor csoporttal frakcióban volt egy találkozom, és egy kicsit elhúzódott a dolog. Tudom, miniszter úr, hogy mindent elkövet majd annak érdekében, hogy az agrárreformon tovább dolgozzunk, hiszen korábbról is ismerem önt a tárgyalásainkból, és biztosíthatom önt is, hogy én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a menetrendünk megvalósuljon, és amit 2014-ben akarunk átültetni, végrehajtani, azt végre is tudjuk hajtani valóban. A probléma az, hogy a jelentésben még sok minden zárójelesen szerepel, sok minden függ a több éves pénzügyi kerettől, és hogyha itt végleges megállapodás jön létre, akkor lehet majd a szöveget befejezni. Megígérem önnek, hogy szoros kapcsolatban maradunk, hogy a végrehajtás működjön is. Gratulálni szeretnék a bemutatott programhoz. Azt gondolom, nagy feladatokat vállaltak, és biztos vagyok abban is, hogy az egészet gyorsan elkezdik megoldani. Hogy mennyire jól működik egy elnökség, az nem az ország méretétől függ. Gyakran megállapíthattuk, hogy éppen a kis országok tudnak intenzíven dolgozni annak érdekében, hogy jó munkát végezzenek. Gyakran jártam a balti államokban, és én úgy gondolom, hogy a balti államok barátja vagyok, ezért nagyon bizakodó vagyok, hogy tényleg jól tudják vezetni ezt a munkát. A néppárti frakció a következő fél évben is mindent elkövet annak érdekében, hogy a céljainkat közösen elérjük. Sok sikert kívánok ehhez, és bármikor a rendelkezésére állok. Grazie, Albert. Albert, nagyon szépen köszönöm. Kapulos Santos, majd George Lyon. Louis, parancsolj. Köszönöm szépen. Én is először is szeretnék minden jót kívánni Virgiliusnak. Nagyon örülök, hogy itt van az Agri Tanács új elnöke, soros elnöke, és nem csak a mezőgazdasági témákban, hanem minden témában szeretnék sok szerencsét kívánni a litván elnökségnek. Azzal kezdeném, hogy nincsenek kis tagállamok és nagy tagállamok, hanem tagállamok vannak, és mindenkinek ugyanolyan értékkel kell szerepelni az Európai Uniós politikákban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a litván elnökség sikeres elnökség lesz majd. Egyébként tökéletesen egyetértek azzal a programmal, amit a miniszter úr most itt bemutatott és reméljük, hogy mindaz a jogalkotási folyamat, amit itt felvázolt az elnök, sikeres lesz. Rövid elnökség lesz ez, hiszen azok az elnökségek, amelyek az év második felében vannak a nyári szünet miatt mindig kicsit rövidebbek, de remélem, hogy mindent meg tudunk majd beszélni. Olyan minőségemben is hozzászólok, mint előadó a vidékfejlesztési témában. Nos, miniszter úr, mindannyian Tudjuk, hogy mik a különböző intézményi vélemények a vidékfejlesztés témakörében, és gondolom, hogy ön is tudja, hogy vannak olyan piros vonalak, amiket nem tudunk átlépni, mint parlament és hát mivel társjogalkotók vagyunk, nagyon sok esetben meg kellett ütköznünk az ír elnökséggel. Az ír elnökség számos esetben igazat adott nekünk, de voltak olyan kérdések is, amelyeknek a megtárgyalása elől egyenesen elzárkózott az ír elnökség, és akkor megakadtak a tárgyalások, és nagyon nehezen tudtunk előre haladni. Végül viszont azért a legtöbb kérdésben mégiscsak sikerült megegyezni az ír elnökséggel. Volt öt kérdés, ami tényleg nagyon komoly és nehéz kérdésnek bizonyult. Ezek közül egyet szeretnék kiemelni, és ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést önnek, miniszter úr. Ugye nem olyan rég volt a legutóbbi mezőgazdasági tanács, még Simon Coveney elnöklésével, és hát ön is ott volt, miniszter úr, akkor még nem mint elnök, hanem mint Litvánia képviselője. És remélem, hogy azokban a kérdésekben, amik nyitottak maradtak, az önök elnöksége képes lesz majd arra, hogy újra megvizsgálja ezeket a kérdéseket, és hogy megtaláljuk a közös álláspontot, különben nagyon nehéz lesz majd előrelépni. Hát nekünk is megvan a mandátumunk, önöknek is megvan a mandátuma, de azért szeretném megkérdezni, hogy melyek azok a kérdések, ahol van még némi mozgástér, ahol esetleg rugalmasnak tudnak mutatkozni, hogy végre ezt a tárgyalási kört egyszer és mindenkorra le tudjuk zárni. Tehát némi rugalmasságra szükség lesz, az elnökség részéről, de hát nyilván a mi részünkről is én ezt megértem. Csak hogy eddig az ír elnökség sok kérdésben egyáltalán nem mutatkozott rugalmasnak, hanem ott állt, mint egy fal, és mi folyamatosan beleütköztünk ebbe a falba. Úgyhogy azt szeretném kérdezni a litván elnökségtől, hogy melyek azok a kérdések, amelyekben esetleg rugalmasnak tudnak mutatkozni, és hát gondolom tudják, hogy szeptemberben elkészítjük mi is az új javaslatokat, vagy szeptemberre is, remélem, hogy előre fogunk tudni lépni. Nagyon szépen köszönöm, Louis. George Lyon, majd Jim Nicholson a sorrend. George. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik tényleg szívből üdvözölték önt, a litván minisztert. Minden jót kívánok az önök elnökségéhez az elkövetkezendő hat hónapban. Nagyon komoly munkaprogrammal rukkolt elő a litván elnökség. Hát eddig négy téma volt, most már hat fontos téma van, és itt vannak még a delegált aktusok is, amelyek a kapos megállapodásokkal állnak kapcsolatban, azzal a megállapodással, amit az ír miniszterrel sikerült elérni júniusban, szóval nagyon sok munka vár ránk. Szeretnék egy egészen hasonló kérdést feltenni, mint Luis Capulos Santos kollégám, azzal kapcsolatban, hogy a tanácsbeli kollégákkal mikor nyílnak meg a tárgyalások, és hogy mi történik a CAP, az MFF elemekkel, amelyek még kapcsos zárójelben vannak a szövegben, mikor lesz ezzel kapcsolatban tárgyalás, és hogy mielőtt a következő trialógusra sor kerül szeptemberben, mennyi rugalmasságot tud ön kicsikarni a tanácsi kollégáiból? ugye annak érdekében, hogy az MFF-es megállapodás végre megszülesse, mert ez alapvetően kapcsolódik ugye a kapreformhoz. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a tanácsnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm George, Jim Nicholson, utána Martin Hausling. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, akik szeretettel üdvözölték a litván minisztert úgyhogy nagyon örülünk, hogy ön most itt van, nagyon fontos hat hónap elé néz. Igazából öt hónap talán csak, mert ez a második fél év, ugye, de hát eh, azért ez alatt az öt hónap alatt nagyon keményen kell majd dolgozni. A nyitó hozzászólásában azt mondta, hogy mindenképpen eh, kiegyensúlyozottan és eh, próbálja majd kezelni ezeket a kérdéseket. Hát én ennek nagyon örülnék, hogyha tényleg le lehetne zárni azt a munkát, amivel már nagyon régóta foglalkozunk. De hát mi is történik most a kapreform kapcsán? Én úgy gondolom, hogy még nagyon sok munka áll előttünk. Hogyha megnézzük, hogy mi az, amit elértünk júniusban, akkor azt tudom elmondani, hogy mondjuk megvannak az alapok és megvannak a falak, de ebben az építményben a többi dolog még hátra van. Tehát nagyon sok részlet még hátra van, és hát mindig azt mondjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik. Mint ahogy George is utalt például a delegált aktusokra és az ezzel kapcsolatos véleményünkre. Gondolom nem meglepő, hogy azt mondom, hogy amit Louis és George elmondott, a számomra abszolút támogatható, és én is úgy gondolom, hogy nagyon egyértelműen meg kell kérdeznünk, és nagyon jó lenne, hogyha ön megmondaná, hogy mennyi rugalmasság van, mennyi mozgástér van, és mennyi engedményre képes a tanács. A, az árnyék jelentéstevők és az előadó számára is nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ugyanis az irelnökség sokszor azt mondta, hogy semmilyen mozgástér nincs, és pont. Ez mondjuk számunkra elég nehezen elfogadható volt, amikor az irelnökség ezt mondta, és hát még mindig vannak nyitott kérdések, mindannyian tudjuk, hogy még mit kell közösen elintéznünk és remélem, hogy úgy jött ide ön, hogy képes arra, hogy új véleményt alakítson ki, tehát hogy nem idejött már egy kialakított állásponttal, amin semmilyen módon nem lehet változtatni, mert akkor tényleg soha nem fogunk tudni megegyezni. Úgyhogy reméljük, hogy ezek a vélemények nincsenek még kőbevésve az elnökség részéről, mert ugye itt van a Lisszaboni szerződés óta a társjogalkotói eljárás, hát valahogy mégiscsak meg kell majd egyeznünk. És tanulnunk kell az eddigi tapasztalatokból, tanulnunk kell az eddigi vitákból, és tényleg együtt kell működnünk, mert hogyha nem vagyunk képesek együttműködni, akkor soha nem jön létre egy igazi kap, és az összes gazda meg fogja ezt szenvedni itt az Európai Unióban, úgyhogy jó munkát kívánok az egész elnökségre. Köszönöm szépen Jim, Martin, és utána Egnyú. Eh, Miniszter úr, sok sikert kívánok az első litván elnökséghez. Ez az önök országára nézve tényleg hatalmas kihívás. Most meghatározni, most meghatározzuk a részleteket az agrárreformon belül. Az ír elnökséggel Jim is elmondta, leraktuk az alapokat, de azért a végrehajtás, ennek a részletes kialakítása fontossá teszi, hogy megnézzük a részleteket. Számos dolog nyitva van még, és hát szövegeket még nem kaptunk minden így dosszién belül és amíg ilyet nem kaptunk, nem tudunk egyeztetni vagy szavazni. Tehát a részletekről van szó, és az időnként nehezebb, mint a nagy kereteket meghatározni, és azt mondani, hogy alapvetően megállapodtunk. Egy konkrét példát is mondok erre. Az utolsó fordulóban még volt egy belső vitánk, az ökológiai, ökológiai prioritást élvező területekről. Ez nagyon fontos nekünk, hogy egyáltalán megszavazzuk-e, hogy ezeken a területeken például nem szabad növényvédőszereket használni. Ezek olyan dolgok, amelyeket még tisztázni kell a többi pont, és az előttem szólók is ezt mondták mindeddig, nagyon fontos, hogy ezeket a szögletes zárójeleket, amik még benne vannak a szövegben, nos, ezeket el kell tüntetni a szövegből is. Ami még fontos, az a magva az egész reformnak a maximumok, a capping témája, aztán a külső konvergencia, a flexibilitás a pillérek között illetőleg a vidékfejlesztés finanszrozása hogyan osztjuk el a pénzt. Hát ez központi téma itt, és ez nem apróság. Frakcióként ezt valamennyien tudják, mi nem tudjuk elfogadni, hogy a végén azt mondja a tanács, hogy nem lehet erről tárgyalni, mert a kormányfők egymással megállapodtak ebben. Ezt nem tudjuk elfogadni, és az ön szerepe lenne az, hogy az egész csomagot így tárgyaljuk meg, és a következő trilógus keretében szeptemberben észszerűen beszélünk, anélkül, hogy lennének tabutémák, és az egészet meg tudjuk beszélni. Nagyon fontos még az átmeneti folyamat 2014-ben. Albert ezt tegnap egy néhány pontra már eh, rávilágított. Itt nagy az idő nyomása, és tényleg meg kell, hogy szülessenek ezek a szabályok 2014-re nézve, és szeptemberben ugye politikailag ezt végig kell vinni, ez óriási kihívást jelent, hogy az új reform folyamatba ez be is tudjon kerülni. Ez egyáltalán nem apróság az önök elnökségére nézve, hogy ezt az átmenetet megszervezzék. Aztán ön is említette az elején, hogy óriási csomag van az asztalon, állategészségügy, növényegészségügy, vetőmag, és ez egy hatalmas kihívás megint csak. Mit jelent ez részletekben? Itt a vetőmagnál például mm, sokan figyelnek erre, és számos nagyon fontos kérdést kell még eldönteni, és ezt mindenképpen mi egy prioritásos kérdésként kezeljük majd itt a Lisszabon mi szerződés óta a felelősséget vállalunk, és éppen ezért meg is nézzük, hogy hogyan valósulnak meg a dolgok. A következő hónapokra sok sikert kívánok, nem lesz kevesebb a munkája, mint az ír elnökség idején, és a trilógusban megmutattuk, hogy parlamentként tényleg készek vagyunk arra, hogy megfogalmazzuk az igényeinket, és a, a tanács előtt is ezt meg tudjuk védeni Bízom abban, hogy önnel és a tanácssal együtt az új mezőgazdasági politika végrehajtásában komoly haladást tudunk elérni. A mi támogatásunkat mindenképpen élvezi egy olyan párbeszédes folyamathoz, mint, ami legalább olyan jó lesz szerintem, mint az ír elnökség idején. Köszönöm Mártin Egnyó, és utána pedig Rubik úr. Welcome to the bear pit. Köszöntöm a elnökségben, miniszter nem akarok sokat beszélni a kapreformról, hiszen e, nagyon sok e, kívánságnak kell megfelelnie, e, nagyon sok kultúrának. Mégis rámutatnék a következő hat hónap néhány kihívására, két dologra, amelyet önnek kéne kitakarítani és elindítani a fejlődést. 18 hónappal ezelőtt nem volt egy olyan, egyetlen olyan tojás sem Európában, amelyet tyúkketrecben tojtak, és, de tudjuk, hogy ezek a tyúkketrecek még mindig megvannak. Azt szeretném, hogyha ön ezt felszámolná, és az elnöksége végére ilyen már nem történhetne. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az a valóság szembesülésének kérdése. Az elmúlt pár évben egyre nehezebbé vált olyan szójababot beszerezni, amely nem génmódosított. Az észak-amerikai, közép- és dél-amerikai gazdák mind génmódosított szóját szeretnének termelni. Vannak olyan felhasználók és áruházláncok, illetve vannak olyan állatok, amelyek olyan, amelyet olyan szóján hizlanak, amely nem génmódosított. A zöld lobby nyomására a hajó visszafordulhat, és ennek a kockázata miatt nem, nem génmódosított szóját fognak importálni. Ez a szója, szójára 250-ről 300 fontra nyomta fel tonnánként, és eljön az az idő, amikor ez 600 fontnál is több lesz. Én inkább akkor megölöm a csirkéimet, mint sem, hogy ilyen áron szójával etesem őket. Nagyon sokan fogadják el ezt az álláspontot, és ez azt jelenti, hogy Európában mindaz a protein, amelyel a csirkéket etetik, importált szójából származik, importált kimódosított szójával. Vannak, bár a mi országaink is könnyen előállíthatnák, Rom, Romániában, Bulgáriában. Mi az Egyesült Királyságban kinyitjuk az ajtónkat e, ezeknek az országok polgárainknak január 1-én, és azt várjuk, hogy másfél ember, millió ember érkezik majd az a mi országunkban. Azt, annak örülnénk, hogyha ebből az országból érkező másfél millió hely, ember helyett másfél millió tonna szó, szójabab érkezne, amelyet ö, ők termelhetnének exportra ahelyett, hogy ö, ö, amerikai termelőktől importálnák annak lenne más, egy, még egy hatása, hiszen az gazdaságot teremtene ebben a két országban, és akkor ember, az emberek az, megszabad, megszabadulhatnának a, a csirkeketreceiktől. Köszönöm szépen. Rubix. Rubix következik. Parancsoljon. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu atvainoties, ka nokavēju transport. Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy elkéstem, de a közlekedési szakbizottságban szavazás volt, úgyhogy ott kellett lennem, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy nem hallgathattam végig, amit a miniszter úr elmondott. De hát szomszédok vagyunk, nem csak a térképen, hanem a gondolatainkban is lett vagyok, ugyanis úgy gondolom, hogy Litvánia már a szovjet időszakban is olyan ország volt, ahol nagyon fejlett és nagyon fontos volt a mezőgazdaság. Hogyha összegyűjtik a saját tapasztalatukat, és hozzáadják ezt az európai tagállamok tapasztalatához, akkor egészen biztos, hogy előre tudunk majd lépni. Körülbelül három éve nagyon komoly téma a kapreform. Beszéltünk arról, hogy hogyan fogjuk fenntartani a kapot, hogy milyenek lesznek az ellenőrzések, hogy mi történik a 2014-2020-as időszakban, tehát rengeteg témában nagyon komoly vitát folytattunk. A véleményem ebben a témában egyébként egyezik az előadók véleményével. Mindaz a munka, amit már elvégeztünk ebben a tekintetben rendkívül fontos, ugyanakkor nálunk azért a közvetlen kifizetések még az európai átlag alatt vannak, ami igen sajnálatos. Szeretném a litván elnökséget arról biztosítani, hogy Lettország mindenben támogatni fogja Litvániát, és hogy ugyan arra valószínűleg nem lesz ideje a litván elnökségnek, hogy minden egyes feladatot elvégezzen, Lettország mindenben megadja majd a támogatást, hogy minél több munka végére pontot lehessen tenni. Ami pedig a konkrét kérdéseket illeti, kiderült számomra például, hogy a támogatások 7%-át nem észszerűen használják fel, úgyhogy az ellenőrzés tényleg rendkívül fontos. Tehát nem csak a rendelkezésre álló összegeket kell nézni, hanem azt is, hogy a pazarlást el tudjuk kerülni, hogy a támogatásra szánt pénzeket ne dobják ki az ablakon. Nagyon sok sikert kívánok a litván elnökségnek, és reméljük, hogy a mi tapasztalatunk is hasznos lesz az önök számára. Köszönöm most az előadónak, adom meg a szót. Giovanni Laviaval kezdjük, ma, majd Michel Dantenel, aki nem kért szót. Parancsoljon Giovanni. Köszönöm, elnök úr. Én magam is gratulálni szeretnék a miniszter úrnak azért, amit a következő hat hónap programjáról mondott, és mint a horizontális rendeletek előadójaként szeretném hangsúlyozni, hogy me- mekkora igény van az előrelépésre. Van most már politikai egy- egyetértés az MFF-ről, a többéves pénzügyi keretekről, amely lezárja a többi nyitott kérdést. Ami a horizontális rendeleteket életi, az egyik kérdés a válságtartalékra vonatkozik. Még mindig kétségeim vannak e, e, ezt illetően, hiszen a válságtartalék a költségvetés második fejezetével vesz ki pénzt, amely pedig a pénzügyi fe, fegyel, fegyelm alkalmazásáról szól a, a közvetlen kifizetésekben. Egyértelműen, ahogy ez itt előttünk áll, ez az a téma, amelyet nagyon alaposan meg kell vizsgálni, és meg kell vitatni a tanácssal. Az önelnöksége milyen véleményt alakított ki a tanácsban, és milyen javaslatot kíván benyújtani? Nyilvánvalóan a parlament pozíciója mindig is nagyon kritikus volt. Mi egy a költségvetés második tételének kívüli válságtartalékot akartunk e, elérni. A második kérdés, amely jobban érdekelheti a tagállamokat, az pedig a vidékfejlesztési program tervei. Ezzel még nem foglalkoztunk. A parlamentnek már van néhány módosítója, amely megfelel a tagállamok álláspontjának, akik többet szeretnének elérni a korábbi programozási periódushoz képest. Az elnökség februári következtetéseiben csökkentette a százalékarányokat, nagyon-nagyon alacsony szintre vitte le. Annak érdekében, hogy a kifizetéseket is csökkenthesse. Ez a két dolog, amelyből remélem, hogy az elnökség ma elmondja álláspontját. Van még egy legalább ennyire fontos kérdés, amelyben azonnali tárgyalásokra van szükség, mivel eh, ennek fontos következményei lesznek. Le kell zárnunk a tárgyalásokat ebben a témában, mégpedig igen hamar, azért, hogy jövő évben elkezdhessük a munkát. Tudnunk kell, hogy mit lehet elkezdeni, és mit lehet elhalasztani, mit kell tenni egyes fontos kérdésekben, úgy, úgy mint az első pillérben az egyes államok tag, konvergenciája, és hogyan lehet az átmeneti feladatokat kidolgozni. Elérkezett a az ideje annak, hogy a vidékfejlesztési programok az, amely az, az új elfogadott szabályok értelmében beinduljanak, amiről ugyan még nincsen végleges szöveg, de ezek elkezdődnek a következő év elején. Tehát nagyon nagy az igény arra, hogy egyetértés szülessen, azért, hogy a kap tovább működhessen 2011. január 1-től is, és hogy egyidejűleg megvalósíthassuk azokat az újdonságokat, amelyek, amelyek az írelnökség e, egyezményéből származnak. Köszönöm szépen, Giovanni. Michel Dantán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Soros elnök úr, meghallgattuk komoly érdeklődéssel, hogy mi a litván elnökség programja az elkövetkezendő hat hónapra. Én úgy gondolom, hogy az idejüknek egy nagy részét arra kell majd áldozniuk, hogy a kápreformot előre vigyék. És ez egy olyan feladat, amit közösen kell elvégeznünk. A politikai megegyezés ugyan megszületett, de azért nagyon sok szövegezési feladat vár még ránk, például a preambulum bekezdések szintjén. És ez az a pont, amivel kapcsolatban talán nem is szeretnék túlzottan hosszan hozzászólni, de azért néhány fontos eseményt megemlítenék. Június 26-án a parlamentet, hogy is mondjam, késztények elé állították a 43 per 3-as cikk tekintetében. Hogy mi is történt pontosan, az történt, hogy a tanács, vagyis a miniszterek megtagadták azt, hogy bizonyos nagyon fontos eszközökkel foglalkozzanak, a CAP menedzselésével kapcsolatban, mondjuk a sürgősségi támogatások és tartalékok tekintetében. Akkor mi azt mondtuk a parlamentben, hogy ami a legfontosabb, az mégiscsak a gazdák érdeke és a gazdáknak és a mezőgazdaságban dolgozó gazdasági szereplőknek rendkívül fontos, hogy minél hamarabb lássák, hogy milyen keretek között kell majd dolgozniuk és működniük az elkövetkezendő években. A tanácsnak azért tudnia kellene, hogy mennyire frusztráló volt a parlament számára, hogy így zárultak le ezek a tárgyalások. És azt hiszem, hogy az összes parlamenti képviselő, az összes kollégám nevében mondhatom, hogy a 43 per 3-as jelenlegi olvasata, ez nem lehet egy végleges megoldás. Hogyha a tanács köti az ebet a karóhoz, akkor nagyon jó lenne, hogyha mindenki tudná, hogy egyszer csak eljön majd az az idő, amikor az eljárásokat méghozzá hosszú távon blokkolni fogja a parlament. Kölcsönös bizalomra van szükség, vagy legalábbis lenne szükség ebben a tárgyalásban, és a kölcsönös bizalom az ott kezdődik, hogy ugyanúgy értelmezzük a Lisszaboni szerződést, és a kiigazítási kérdésekről közös véleményt alakítunk ki, és hogy felelősségteljesen kezeljük a kapot. Bene, grazie Michelle. Köszönöm szépen Michelnek. McGuinness kollega következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött, és elmondta, hogy mi a munkája. Minden sikert kívánok önnek. Giovanni Lavia eh, rátapott a lényegre, hogy politikai egyezményre van szükség a kapban, de most ezt alkalmaznunk kell a gyakorlatban, és az önelnöksége bizonyos tekintetben létfontosságú annak érdekében, hogy gyakorlati alkalmazást nyer, nyerhessen a kap. Ezért nagyon sok munka vár önre. A szeptember alapvető hónap lesz. A többi kollega elmondta már, hogy mely, milyen kihívások állnak ön előtt, e, milyen tárgyalásokat kell folytatni az MFF-ről az államfőkkel, de itt ezen az asztal körül e, van egy kis mozgástér, a szakbizottság együttdöntési követelései között, valamint az államfők, kormányfők hatásköre között, és abban, hogy biztonságot teremtsünk a gazdáknak és az agribiznisz közösségnek. Jelentős kihívások előtt ön, ezeket a kérdéseket le kell tárgyalni, ezért minden sikert kívánok önnek. Érdekelne hogy tudom, tudom, mi korán van, de mondja el nekem, hogy hogyan látja ezt a fejlődést, ezt a folyamatot. Én úgy értettem, hogy Desz úr jelentésében ezeket a kérdéseket meg kell oldani, és ezt sokkal hamarabb kell elvégeznünk, mint szeretük volna. Tehát ezt nem lehet decemberig halogatni. Kérem, hogy mondja el, hogy ön milyen időzítést tervezett, milyen ütemeket tervezett. Véleményem szerint ezt már szeptemberben meg kell oldanunk, e, bár lehet, hogy ez nem túl realista elképzelés, de kérem, hogy mondja el, hogy önnek mi a véleménye. Az utolsó megjegyzésem az, hogy felis, elismertük, hogy a KAP költségvetését me, megrövidítették, és mivel később a támogatásunk Európával, meg kell néznünk, hogy a piac hogy működik. Vajon van-e önnek valamiféle tervem, hogy megnéz, hogy mit csinál a bizottság a magas szintű fórumokon, miként lehet jobb megtérülést biztosítani a termelőknek, miként lehet tisztességet teremteni az élelmiszerláncban. Ehhez minden, mindes, mindenséget kívánok önnek. Köszönöm. Grazie, Mariad. Elizabeth, e poi vicepresident. Elizabeth, és utána Paulsen elnök asszony. Elizabeth először. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött, miniszter úr. Én is azt kívánom önnek, hogy legyen sikeres az elnöksége. Természetesen alaposan, figyelmesen végighallgattam, amit elmondott a jövőbeli pontokkal kapcsolatban, mit tervez a litván elnökség. Az előttem szólók egyébként már megjegyezték, és ez számomra is fontos, tehát az a lényeges, hogy a következő hónapokban a közös mezőgazdasági politikában a pénzügyi felosztást megvizsgáljuk, és itt haladnunk kell. A nyitott pontok az asztalon vannak, és szerintem csalódást okozott, hogy az ír elnökség alatt nem nyílt lehetőség konkrét tárgyalásokra. Mi a parlament részéről ragaszkodni fogunk a mandátumunkhoz, hogy tárgyalni kell, és szeretném a nyitott pontokra felhívni a figyelmet a vidékfejlesztésnél, mert itt a források elosztása alapvető fontosságú. Az Európai Parlament az együttdöntés felelősségét viseli, és ezért el is mondom, hogy a mandátumunk keretei között hangoztatni fogjuk az érdekeiket, és a társfinanszírozás is nagyon fontos ezeknek a mértéke. Rendkívüli módon érti, érti, érinti a gazdaságokat, és a vidéken ezen sok minden múlik. Luis Capula Santos egyébként nagyon jó javaslatot terjesztett elő szerintem ezen a területen, és úgy vélem, hogy ezt konkrétan kéne figyelembe venni az önök elnöksége alatt az átmeneti szabályok rendkívül fontosak számomra. Itt gyorsan kell dolgoznunk, hiszen tervezési biztonságra van szükségük a gazdáknak. Arra hívom fel a figyelmet, hogy a beruházási támogatásoknál megoldást kell találni a különböző régiókban. Évek óta várnak a gazdák arra, hogy beruházási támogatást kaphassanak. Nagyon sok építkezés építkezést terveznek, például az állatvédelmi sztenderdeknek meg kell felelniük, ehhez is építkezni kell. Itt megoldásra van szükség. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz ez a szeptemberi munka, amire számíthatunk. Minden esetre sok sikert kívánok a céljaik elérésében, és remélem sikeres lesz a litván elnökség. Minden jót! Paulsen alelnök asszony, és aztán Székelyek Köszönöm szépen, elnök úr! Litvániának rengeteg eh, sikert kívánok, köszöntöm őket az elnökségben. Legyen az e ország kicsi vagy nagy, annak semmi lény- lényeges szerepe nincsen. Sokkal fontosabb, hogy milyen felfogást mond az ember Európa közös jövőjéről és annak szükségességéről. Egyértelmű, hogy eh, az önök elnökségében a legfontosabb az, hogy a közös agrárpolitikát és annak reformját befejezzék le, és az utolsó nagyon nehéz részleteket lezárják, ezért legalább amely leginkább annyira szól a Lisszaboni szerződésről, mint a parlament együttöntési jogáról. Ugyanennyire fontos ez, mint a technikai részletek. Én vagyok a az állategészségügyi törvény előadója, amely az egyik legfontosabb részlete ennek a csomagnak, az egész e, élelmiszerlánc biztonsági csomagnak. Ez egy nagyon összetett, e, komplikált, sokoldalú dokumentum. Talán nem annyira politikai jellegű, nem annyira vitatott, de nagyon sok gyakorlati és tudományos kérdést tartalmaz, ezért azt szeretném tudni, hogy az litván elnökség vajon szeretne együttműködést kezdeni informális módon, már nagyon-nagyon korábbi, korai szakaszban, annak érdekében, hogy ne vesszünk el a részletekben a végén, mert azt gondolom, hogy itt nagyon sok részlettel kell majd foglalkozni. Nagyon, nagyon szigorúan tudományos tényekkel kell foglalkoznunk, amelyek egyetemüleg politikai vetülete is vannak. Hadd mondjak két kicsi példát. Az egyik például az, hogy a válság idején ki kell dolgoznunk a belső piacot, és egyértelmű, hogy az első, belső piacnak nagyon nagy jelentősége van az élő állatoknak, de elsősorban az állatból készülő termékeknek, az állati eredetű termékeknek. Hogyan tudunk nagyobb nyitottságot, szabadságot teremteni az áruknak és az állatoknak, de nem próbálunk ezt kont, kon, korlátozni. A másik szempont az, hogyha meg akarjuk akadályozni a száj, száj és körönfájáshoz hasonló nagy, nagy arányú betegségeket, akkor létre kell hoznunk egy rendszert, amelyben a gazdák megvédik az állataikat, és az, aki először észreveszi, hogy valami gond van, annak kell intézkednie, Eh, és hogyan fogjuk ezeket az embereket tudással felszerelni, és miként lehet ezeket eh, az embereket rávenni arra, arra különösen a gazdákat, hogy ne indítsanak be gazdasági válságot azzal, hogy eh, szőnyeg alá söprik a problémáikat, ahelyett, hogy konfrontálódnának a kell, és, fel, és felvállalnák a kellemetlen feladatokat. Ezt hogy tudjuk elérni? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Paulson elnök asszonynak, most pedig eh, siekierski kollega, majd Pitánál következik. Azokból, amit ma hallottam, illetve tegnap, azt láthatjuk, hogy eh, a kompromisszumok ellenére még mindig nagyon sok munkát kell végeznünk, Nagyon sok munka vár ránk, és önre is, e, elnök úr. Úgy tűnik, hogy mindent elintéztünk júniusban, de ez nem igaz. Mindent készíteni kell, mégpedig most. Azt gondolom, hogy önnek meg kéne hívni a DESZ urat Litvániába, és Litvániában tárgyalni ezekről a kérdésekről de most ezzel csak vicceltem, hiszen ön szólította meg előadásában Dessurat. Egy dolgot hiányoltam az ön előadásából, mégpedig a mezőgazdaságnak az Egyesült Államokkal való viszonyát. Azok, akik kereskedelemmel foglalkoznak, és külön biztosa van ennek a kérdésnek a bizottságban, de nálunk is nagyon fontos a kérdés, hiszen a mezőgazdaság sokat veszít akkor, amikor a kereskedelmi tárgyalások zajlanak, és a mezőgazdaság e- esik áldozatául az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemnek. Remélem, hogy az ön megközelítése e, közösségi alapúbb lesz, és több megértést mutatnak majd a tanácsban a parlament iránt, és véleményem szerint önnek napirendre kell tűzni a mi álláspontunkat is, és ez sokkal széles körülben kell képviselni, mint ahogy az a Lisszaboni szerződésből fakad. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Betaneus úr következik. Köszönöm szépen csatlakoznék a kollégáimhoz, akik megköszönték önnek, hogy idejött miniszter úr. Szeretettel látjuk és sok sikert kívánunk önnek munkájában. Nem kevés vár önre. Biztos vagyok abban, hogy miután meghallgatta a kollégáimat, tisztában van azzal, hogy mennyi munka vár rá és önre, és hogy mennyi mindent várunk mi is öntől hiszen voltak dolgok, amiket mostanáig visszatartottak, és nagyon remélem, hogy újra megindulnak, hogy újabb közös agrárpolitika jöjjön létre a lehető leghamarabb. Nagyon sok témát vetetek már föl, de volt egy, amely engem különösen érdekel, és amelyet nem említettek, mégpedig a, a tejágazat. A tejágazat volt a leg, leginkább mostoha gyerek a reformnak, mert a a tanács semmit nem akart változtatni a, te, a tejágazat közös piaci keretei, keretein. A tejcsomaggal csak a, a, a múltat és a jövőt egy, egy, egy, egyaránt érintve foglalkoztak, de, de a közös piaci rendelkezésekben semmi nem foglalkozik a tejjel és azok a javaslatok, amelyeket az Európai Parlament nyújtott be, azokat is törölték. Elkészült most egy jelentés a tejtermékekről, amely nagyon fontos egyes területeken, különösen a, kül, a külső területeken és a hegyvidékeken, eh, ahol ez egy nagyon fontos ágazat, amelyet gyakorlatilag kihagytak a tanácsi tárgyalásokból. Tehát azt szeretném tudni, hogy a litván elnökség mit tervez ebben a kérdésben, hiszen nagyon fontos része az a mezőgazdaságnak, minden tagállamot érint, és ciklikus válságoktól szenved. Ezért mindenkinek meg kell védenünk az Európai Unió mezőgazdaságát. Köszönöm szépen, hogy eljött, és sok sikert kívánok! Rendben van, lezártuk a kör, kérdések körét. E, rengeteg kérdést adtak, e, tettek föl önnek. Most öné a, önön a sor, kérem válaszoljon. E, időnk is van erre. És nyilván látta, hogy a mezőgazdasági szakbizottság nagyon sokat vár öntől abban, hogy azt a jelentős reformot beteljesíti, és annak a beteljesítése elvi fontosságú számunkra. Az Európai Parlament tehát nem lehet kizárni a tárgyalásokból azok utolsó szakaszában. amelyről a tanács még nem tudott döntött, hiszen a e, miniszterek nem, ért, nem állapodtak meg a pénzügyi részletekről, de most meg, e, itt, van, itt vannak azok a szükséges feltételek, amelyek lehetővé teszik az egyet, e, a megállapodást, és nagyon reméljük, hogy az önök elnöksége során felsz, el, kiveszik a szögletes zárójeleket és a szövegből. Ezt várjuk öntől. Most egyértelmű, megbízható tájékoztatást kell nyújtanunk a gazdáknak, hiszen ez a mi felelősségünk az együttdöntésig eljárásban. Még egyszer köszönöm szépen, Végérius, öni a szó. Taip, tai pirmiausia noriu padėkoti visiems už e, gražius palinkėjimus. Köszönöm szépen. Először is hadd köszönjem meg a sok jó kívánságot, megjegyeztük az önök javaslatait, megjegyzéseit, felírtuk ezeket, és figyelembe fogjuk vesző. Azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a döntéseink sikere elsősorban az egyetértésen múlik, a tárgyalásokon és a közös bizalmon. Ezt várom önöktől a következő fél év során. közös, kölcsönös bizalmat várok, és biztos vagyok abban, hogy ez eredményeket is teremt majd. Az EU gazdasái, gazdái egyértelmű képet kapnak arról, hogy a szakpolitikák miként alakulnak ki a következő évben. Ez a közös célunk, és kéz a kézben kell dolgoznunk, hogy ezt elérjük. Most válaszolni szeretnék a legfontosabb kérdésekre. Lehet, hogy sürget az idő, ezért csak a legfontosabb dolgokra szeretnék koncentrálni. Lesz még alkalmunk arra, hogy a jövőben megvitassuk az informális tárgyalásokon. Most inkább az MMF-re, a, köz, a többéves pénzügyi keretre szeretnék koncentrálni. Az az egyezmény, amelyet nemrégiben értünk el, valamint az MMF-ről folyó tárgyalások eh, még nem véglegesek, eljött az ideje annak, hogy olyan kérdéseket oldjunk meg, amelyek az MMF perspektívájával foglalkoznak. Megígérhetem önöknek, hogy együttműködünk majd a fennálló megoldatlan kérdésekben, és tudom, hogy önöknek mi a mandátuma, és önök is tudják, hogy nekem mi a mandátumom a tanács elnökeként, és tudják, hogy a legutóbbi javaslat miről szólt. Nem fogunk új mandátumot kapni, de együtt döntéseket kell, közös döntéseket kell kialakítanunk konstruktív módon, ami az a kapreform véglegesítését illeti, nagyon sok technikai munka vár még ránk. Elsősorban véglegesíteni kell az MMF-re vonatkozó munkákat. E- erről üléseket szervezünk a szakértőkkel, véglegesítjük a szövegeket, és azt gondolom, hogy a tárgyalások révén sikerül majd az összes kérdést megoldani, és a gazdák garanciát kapnak az új tervezési periódusra is. Most pedig az átmeneti időszak rendelkezéseiről szeretnék szólni, amely nagyon fontos, és amelyet nagyon hamar el kell majd fogadni. Desz úr nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy mindkét intézmény tisztában van az intézmény idő, időkeretekkel és a felelős, ráháruló felelősséggel. Ezért azért, hogy a gazdáink megtudhassák, miként alakulnak a dolgok a következő évben, milyen szabályok lesznek elfogadva, ami az állategészségügyi követelményeket illeti. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amelynek nagyon sok figyelmet kell szentelnünk, és ami az állategészségügyi követelményeket illeti a ketrezben nevelt csirkékről, nem minden tagállam fogadta még el ezeket a követelményeket, nem mindegyik valósította meg. Ezért Borg biztosan együtt ezen, fogunk, ezen a ponton fogunk munkálkodni, annak érdekében, hogy mindenki teljesítse gyakorlatban is a követelményeket. Örömmel vettem észre, hogy ezeket e, a szabályokat már teljesen megvalósították Litvániában, ezért azt szeretnénk majd elérni, hogy ezeket a követelményeket más tagállamok is teljesítsék. Röviden a génmódosított szójáról ismerjük a fehérjére vonatkozó problémákat, a génmódosított szója használata szélesebb kontextusban azt kell mondanom, hogy nem csak csirkék, hanem más állatok táplálásánál is használják takarmányként. Ebben az a legfontosabb, hogy a követhetőséget biztosítsuk, az egész élelmiszerláncban annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kaphassanak a fogyasztók. Ami az én országomat illeti, mi nagyon szóval ellenőrizzük a génmódosított élelmiszerek felhasználását, és erre szólítunk más tagállamokat is, hogy alapvető szakpolitikai ellenőrzést folytassanak, és gyors tájékoztatást nyújtassanak er- erről a kérdésről. Tanácsos még egyéb fehérje alternatívákat keresni, amelyek kiválthatják a génmódosított szóját. Ez a tudósok feladata az EU-ban, és ők ezt a feladatot különféle programok keretében megkaphatják meg, hogy találjanak ennek a takarmánynak alternatívát, például az algát. Mhm. E, suprantu, kad jis. Nebėra vertimo, biškai mhm. palauk. Van válságtartalékunk, van válságtartalékunk, ez egy új eszköz, a költségvetésen belül szerepel, és úgy tudom, hogy pénzügyi fegyelemre van szükség. Ezt a tartalékot azonban olyan elemként kezeljük, amelyről az MMF rendelkezik, és ebben mi semmit nem tehetünk a saját hatáskörükön belül. Ami a Lisszaboni szerződés rendelkezései való kiigazítást illeti, a tanács továbbra is együttműködik az Európai Parlamenttel azért, hogy egyetértésre jusson az, el, az első olvasat után. Hadd említsem meg, hogy a, az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások, amelyek a kapreform csomagra erről szólnak, ebben sikerült egyensúlyot teremtenünk, és hatékony döntést hoztunk a Lisszaboni szerződés rendelkezéseivel való kiigazításról, illetve az ahhoz való hozzáigazításról. Most pedig, ami az állategészségügyi szabályozást illeti, valóban prioritásunk ez a litván elnökség munkája során ami pedig a fertőző állatbetegségeket illeti, azokat a dolgokat, mint a, olyan dolgokat, mint a ezen betegségek ter- kezelése. Ez a technikai munkacsoport feladata, mi csak a, a tárgyalásokat kezdtük meg, és biztos vagyok abban, hogy ezeket a kérdéseket nagyon alaposan megtárgyalják, hiszen nagyon fontosak, és közös egyetértést érdemelnek meg. Megint csak hadd szóljak állatjóléti kérdésekről. Litvániában nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a kérdésnek, és eh, azt szeretnénk, hogyha megfelelő figyelmet kapna a kérdés az EU teljes egészében. Ezért eh, felszólítjuk az összes tagállamot arra, hogy eh, tevékenységeiket koncentrálják arra, hogy tudományos eredményeket teremtsenek, hozzanak létre, ami a szeptember 28-29-ét illeti, akkor egy konferenciát rendezünk Litvániában állatjóléti kérdésekről, takarmányozásról, és én magam is részt veszek ezen a konferencián, és izgalommal várom azt, amit ott hallhatok, és ide önöket is várom. Ami a Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat illeti, a tárgyalások első szakasza most kezdődött meg Washingtonban. A tárgyalások lényeges, fontosságát nem lehet alábecsülni, és én remélem, hogy zökkenőmentesen zajlanak majd, de egyelőre nagyon nehéz előre jelezni annak eredményét. Hiszen magas szintű állategészségügyi, növényegészségügyi szabványokat szeretnénk elérni annak érdekében, hogy megvédjük az emberi egészséget. Egyidejűleg szeretnénk eltávolítani a kereskedelmi akadályokat, a közös tisztelet elvére és bizalom elvére koncentrálunk. Ami a tejcsomagot illeti, tejtermékcsomagot, Létrejött a tejcsomag, és létrejött a közös piaci rendelkezés is. Más kérdéseket is megvitatunk majd Brüsszelben, szeptember 24-én, egy magas szintű konferencián, és biztos vagyok abban, hogy találunk majd megfelelő megoldásokat minden problémára. Köszönöm szépen a figyelmüket! és köszönöm a kedves szavakat, a biztatást, jó kívánságokat, a vendégszeretetet. Remélem, hogy a közeljövőben konstruktív együttműködést tudunk folytatni. Köszönöm szépen még egyszer. Bene, colleghi, noi ringraziamo il presidente eh, Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Virgilius Jukna úr. Bízunk abban, hogy az elnökséged alatt sikerül megoldást találnunk a még fennálló nyitott kérdésekben. Ezek azonban fontosak természetesen, hogy be tudjuk fejezni a reformunkat. Ilyen tisztelt kollégák, egy pillanat, mielőtt a következő napirendi pontot vennénk fel, ez egy meghallgatás még hozzá a kertészet jövőjéről. A következőt szeretném mondani. Gerald Kálb, a főtitkárunk elhagy bennünket. Ez az utolsó szakbizottsági ülés, amikor még jelen van. Nyugdíjba vonul szeptember 1 és azt kell, hogy mondjam, valamennyiünk nevében szeretnék neki köszönetet mondani az itt eltöltött évekért, ahol együtt működtünk mindenek előtt, az elmúlt két év fontos nekem, ahol ilyen keményen kellett dolgoznunk a kap reformján. Azt hiszem, hogy ez egy olyan munka, ami nagyon sok tapasztalatot és türelmet követelt Főtitkár úrnak szeretnék köszönetet mondani, és azt gondolom az előadók, árnyék előadók nevében nyilatkozhatok így, és úgy gondolom az együtt döntési eljárásra való áttérés jól működött itt a mi szakbizottságunkban, és ezt neki is köszönhetjük szerintem. Kérem, hogy tapsoljuk meg röviden. Sok sikert kívánok, és kellemes éveket a családjával. Albertes is szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében Gerhard Karpnak én is szeretnék köszönetet mondani. Kiváló volt a sok éves együttműködés, kedves Gerald Kalb, egy apró ajándékot is hoztam magammal, egy bajor költő, és a következő idézetet írtam bele. Kedves Kalb, a néppárt Agri csoportja nevében köszönöm szépen a sok éven át tartó bizalmi együttműködést és kiváló minőségű együttműködést. Mindig nagyra tartottam a nyugodt stílusát. A következő időszakra pedig sok sikert, Isten áldását kívánom ezzel a kis könyvecskével egy néhány gondolatot szeretnék a könyvvel együtt átadni. Ezt mindenképpen fontosnak tartom. Jó, Louis is szót kért, úgy látom. Köszönöm szépen. Hát természetesen én is búcsút mondok, és nem is érzelemmentesen. Remélem újra találkozunk nem sokára. Több mint egy évtizede dolgoztunk együtt a saját nevemben és a frakcióm nevében is. Köszönöm szépen a munkát, az elkötelezettséget, és természetesen azt a szaktodást, és azt gondolom mindenki, minden tisztviselőnek ilyen diszkréten, ilyen jól kéne dolgoznia. Kedves kollégák, természetesen szeptember 1 ön szeptember 1 valaki átvállalja a munkát, egyelőre a, az itt ülő kolléga végzi ezt ideiglenesen, utána pedig egy új főtitkárunk is lesz. Köszönöm szépen, George szól hozzá. Én is Gerardnak szeretnék köszönetet mondani, és eh, hát kibírta velünk ezt az elmúlt két évben itt a kap reformján dolgoztunk együtt. Azt gondolom ez egy óriási feladat volt, óriási kihívás a titkárságnak is, hogy a sok eljárást megértse és tisztázza velünk. Nagy hitelességgel dolgozott, és azt gondolom, hogy hálával tartozunk az egész csapatnak az iránymutatásokért, a segítségért. Tényleg köszönöm ezt a kiváló munkát. Martin is szeretne néhány szót szólni. Majdnem négy éven keresztül dolgoztunk együtt. Azt hiszem ez döntő jelentőségű szakasz volt neked is. Azt, amit hogy a 7000 módosítról beszélünk, tehát azt, hogy ezt kezelni tudtuk, és egy ilyen módon, ahogyan te nyugodtan tudtad ezt csinálni, a frakciókkal tárgyalni, ez egy mestermunka volt így a végén azt hiszem, hogy az óriási teljesítmény. De remélem, hogy remélem nem vonult korábban nyugdíjba csak a reform miatt, és mi azt kívánjuk neked, hogy pihent ki magad, nézzél körül, de azért gyere Brüsszelben, nézzél körül, ne veszítsd el az érdeklődést az iránt, ami itt folyik, és remélem a tanácsadra is számíthatunk ebben az összefüggésben, de bízunk abban, hogy ö, te nem fogsz bennünket annyira hiányolni, mint mi téged hiányolunk. Jim. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy szomorú nap Gerhard döntése, és az összes többi kollégához tudok csak csatlakozni. Minden jót kívánunk a jövőben, hosszú távon és remélem nem a kap reformja miatt vonulsz nyugdíjba. Elég kemény feladat volt persze, nem lenne annyira meglepő ez se. Nem is tudom, hogy mióta dolgozunk együtt, milyen régóta, de biztos, hogy nagyon régóta dolgozunk együtt. Igen, itt az egyik kolléganő Maria keresett meg egyszer, és mikor volt talán, amikor Brazíliába utaztunk, erre emlékszem még, és Maria és Luis is itt van, és mások is, akik részt vettek ezen az úton. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló szakbizottság, igen, és elmentünk Brazíliába, politikusokkal, gazdákkal találkoztuk, az egy kemény út volt, és ez megmaradt bennem. És hát és el kell, hogy mondjam, hogy milyen kiválóan dolgoztunk késő éjszakáig gyakran, és e, igazából e, megérkeztünk, de mm, a végén volt a legnyugodtabb ülésünk, sose felejtem ezt a braziliai utat, és e, milyen finom a, ugye az a, a brazil szarvasmarha tenyésztést vizsgáltuk meg, és nagy öröm volt számomra, hogy veled dolgozhattunk, mint ahogy az összes kollégáddal is, és köszönöm szépen azt a munkát. Ez megmarad bennem. Bene, colleghi, un minuto di interruzione per salutare... Kedves kollégák, egy percre félbeszakítom a munkát hogy a miniszter urat kikísérjem, és utána a meghallgatás következik kertészeti témában. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Kedves kollégák, megkezdjük a következő napi rendi pont tárgyalását. Audizione sul futuro del settore orticolo in Europa, strategia per la crescita. Megkezdjük akkor a meghallgatást az Európai Kertészeti Ágazat jövője, növekedési stratégiák címmel. Ami magát a meghallgatást illeti, McIntyre kolléganő volt a kezdeményezője ennek a témának, ugyanis saját kezdeményezési véleményt írt az európai kertészet jövőjével kapcsolatban. Itt az Agri Szakbizottság tagjai most a meghallgatás keretein belül elgondolkozhatnak a kertészeti ágazat jövőjén, illetve McIntyre asszony saját kezdeményezésű véleményén. Itt növényekről, zöldségekről, gyümölcsökről lesz szó, illetve fákról és virágokról is, hiszen mindez a kertészeti ágazat keretein belül valósul meg, de nem csak arról kell beszélnünk, hogy mit termesztünk, hanem arról is, hogy hogyan tudnánk hatékonyabban felhasználni az öntözésre szánt vizeket, illetve hogy milyen szerepet szánunk általánosságban a mezőgazdaságnak itt Európában. Nagy szeretettel üdvözlöm a négy meghívott előadónkat, akik nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek ebben a témakörben Elsőként bemutatnám Anthony Snellt, aki a UK National Farms Union vezetője, aztán itt van George Brotons, aki a zöldség, gyümölcs, virág és növénytermesztők, illetve exportőrök képviselője. A következő hozzászólónk Donátor Labate lesz az SOP vezetője, és utána pedig dr. Scholzot fogjuk meghallgatni, aki a német kertészeti ágazat képviselője. Tehát ő lesz az a négy hozzászóló, akinek meg fogom adni a szót, mindenki 10 percben beszélhet, de előtte még McIntyre asszonynak fogok szót adni, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy lehetőségünk van arra, hogy a kertészeti ágazatról beszélhetünk, és hogy valódi szaktekintélyeket hallgathatunk meg ebben a témában. A kertészet véleményem szerint rendkívül összetett ágazat, és az egyik legkevésbé megértett és vizsgált ágazat de manapság, amikor folyamatosan növekszik a világ népessége, az élelmiszer ellátás biztonsága és általánosságban a kertészet rendkívül fontos. Az Egyesült Királyságban, West Midlandsben, ahonnan én származom, rendkívül fontos a kertészet, és a gazdaságnak is elég fontos részét képezi, és erről a területről származik az egyik szakértőnk is. Nagyon sok lehetőség rejlik ebben az ágazatban, és annak ellenére, hogy az EU a világon a második helyen áll, ugyanakkor a második legnagyobb importőr is a zöldség és gyümölcságazatban. Tudjuk, hogy a friss termékek előállítása az Európai Unióban nagyon sok helyen csökkent, és nagyon komoly piaci részesedést vesztettünk az import tekintetében. Tehát nagyon fontos, hogy jobb növekedést valósítsunk meg ebben az ágazatban, és hogy a versenyképességet is növelni tudjuk. A kutatás és fejlesztés fontos szerepet játszhat ebben, illetve a termelékenység javítására is oda kell figyelnünk. Nagyon sok aspektusból meg kell, vizsgálnunk, e, meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, a vízbiztonság, az energiabiztonság, a nem megfelelő készségek, a negatív környezeti hatások csökkentése, tehát hogy kevesebb felhasználással többet tudjunk termelni. És ezen kívül a finanszírozáshoz való hozzáférésről is beszélnünk kell, amiről az éves jelentés is szól. Nagyon örülök annak, hogy a litván elnökség komolyan koncentrál majd az ősz folyamán a zöldség és gyümölcs termelésre, és remélem, hogy a mi szakbizottságunk kertészeti ágazati jelentése hozzájárul majd ehhez a vitához. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor késlekedés nélkül meg is adnám a szót Anthony Snellnek, hogy kezdje el az előadását. Good morning, everybody. Jó napot kívánok! Antonisnál vagyok, a brit kertészeti e, tanács alelnöke vagyok, valamint e, a Nemzetközi Fekete Ribizli Szövetség alelnöke. Herefordshire-ben a e, nagybizani közép Midland tartományban élek, ahol 200 hektáros családi gazdaságok vannak, Antia McIntyre ter- területén is. Antia lelkes támogatója a kertészeti munka, ö, ágazatnak, és nagyon sokat tesz a mi iparágunk érdekében. Évente 200, 12 ezer tonna eprete, mánát termezünk 6 e-, ezer tonna, 600 tonna fekete ribizlit, és hiszünk abban, hogy az együttműködés, a termelők közti együttműködés, eh, mivel mindannyian együtt részt vesznek az élelmiszerláncban, nagyon fontos. A Nagy, Nagy-Britanniában nem igazán vagyunk ebben jók, ezért eh, ebben keményebben kell eh, együttműködünk. Az, az első dián iskolásokat láthatnak, akik ellátogattak a mi gazdaságunkba. Ők a jövők, jövő fogyasztói és a jövő munkásai. Az ágazatnak rugalmas, megbízható, szezonális munkaerőre van szüksége. Itt nem gyerekmunkát láthatnak, itt azt láthatják, hogy a szezonális mezőgazdasági munkaterv az a, ter, az a terület, amit elő kell segítenünk a Nagy-Britanniában. Hadd mondjak pár szót az én régióm kertészeti munkáiról. Mi a brit fogyasztás 30, brit kompra fogyasztás 30%-át, a cider alma 60%-át, a spárga 60%-át, valamint a fekete ribizli 35%-át termeljük Nagy-Britanniában, ezért nagyon fontos helyet foglalunk el. Ebből is 50%-át 50 az én, én tartományomban Herefordshire-ben termeljük. 350 millió euró termelő, termelőjárat állítunk elő, és ezt a mezőgazdasági terület 3%-án mindössze, ezért nagyon fontos a mi ágazatunk legalább annyira, mint a tej ágazat vagy a gabonágazat. A kertészetről soha nem beszélünk eleget, nagyon fontos ágazat ez. Az időjárásról is kell beszélnem bár most kiváló napsütés van. Tavaly nagyon nehéz idő, évet éltek az, az európai és a brit termelők. A kertészet minden ágazata sokkal kevesebb profitot könyvelt el, a mi ágazatunk is. A nedves hideg nyár miatt sokkal kevesebbet tudtunk eladni, so, ö, csökkent az értékesítésünk, csökkent a profitunk. Ö, Száz éve ez volt a legnedvesebb nyár tavaly, és ezt követte 50 e, év leghidegebb tavasza. Mi történik a mi időjárásunkkal? A 2012-es év víz e, töblete miatt egyre nagyobb szükség van a locsolásra és lecsapolásra, nem szabad eh, mindent kiengedni a eh, folyókba. A közvetvédelmi hatóságunk szerint 30%-kal eh, meg kell növelni ezt a tárolókapacitást. Az Egyesült Királyság ezt a termelési lehetőséget azt, amit Dél-Európában dél, dél élvezünk, arról csak álmodhatunk. Ez a legnagyobb kihívás és egyes országoknak nagy lehetőség is. A kihívások ellenére optimisták vagyunk Nagy-Britanniában, bár kiváló most az idő, azt szeretnénk, hogyha a kertészeti ágazat növekedne, egyre többet termelne, nyereséges lenne az ellátási lánc minden egyes szakaszában, ezért új, és, és újabb beruházásokat tudnánk végrehajtani. Versenyképesek akarunk lenni, és a, ezért a fogyasztókának a, a célkeresztünkben nagy-Britanniában továbbra is prioritásnak kell kezelni azt, hogy az egészséges táplálkozást segítjük elő. Mi vagyunk az az ágazat a mezőgazdaságban, ahol a fokozott termelés és, a fogyasztás gyakorlatilag jót tesz mindenkinek. Ennek nagyon, nagyon fontos az egészség számára, és nagyon fontos a pénzügyi ügyek számára is. Három dologra szeretnék rávilágítani, amely befolyásolja a brit és az európai kertészet gazdaságosságát és nyereségességét. Tavaly úttörő jelentés készült az gazdák uniójában. A brit paradicsomot veszélyeztetett terménynek nyilvánították a zöld bab és a uborka mellett, hiszen nagyon visszaesett a hazai termelést. A földért folytatott versenyben nagy-Britanniában és Európában a földet elsősorban bioüzemanyagokra, gabonatermelésre használják fel. Ezért kell a kertészetet nyereségesé tenni, egyébként a termékszerkezet áthelyeződik. Nagyon sok figyelmet szentett ennek a média, be, be akarták vonni a kiskereskedőket abba vitába, hogy mit kell megváltoztatnunk. Ugyanez zajlott az én régiómban is. Nagyon kevés a bizalom a kertész, kertészeti ellátólánc iránt, bár ez a, amelyben a legfontosabb tényezők nagyon-nagyon befolyásolják az ellátást, és ezt a, ezt a viszonyrendszert kell megváltoztatnunk. 20%-on éreztek bizalmat a mi ágazatunk iránt. Az, az árszabás átláthatósága és a szerződések területén mindenki úgy érezte, hogy nagyon rosszul teljesítünk. Ez a dia mutatja azt, hogy miként oszlanak meg az, á, az árak, a zöld oszlop a kiskereskedelmi állat mutatja, a piros oszlop a, az ellátási lánc többi termékét mutatja, ami eléggé önmagáért beszél, meg kell szüntetni a kereskedelmi tevékenységek károsítását, hiszen e, egyre kevesebb e, hazai termék kerül a e, szupermarketek polcára. Három ok miatt kell van szükség fejlesztésre. Tíz évnyi lobbizás után a brit kormány kinevezett egy tárgyalót, aki az ellátási láncban a kereskedők érdekeit képviseli, és már ez, ez egy jelentős lépés, és már működik is. Másodszor a gazdák nemzeti uniója egy úgynevezett Vetch Pledge-et indított a legjobb üzleti gyakorlatok elősegítésére, és azt, azt várják, hogy mindenki csatlakozzon azért, hogy csökkentessük az ellátási láncba bekerülött kockázatokat. EU szinten nagyon bátorító azt látni, hogy a magas szintű fórumok, amelyek az élelmiszerlánccal foglalkoznak, ezeket kiterjesztették, és új tagjai vannak. A fórum nemrégiben tárgyalást kezde, kezde, kezdeményezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. 200 vállalat választ kaptunk, és ennek az értékelése szeptemberben lesz kész. Arra számítunk, hogy ennek az következtetései majd megmutatjuk, megmutatja, hogy a, a, a brit ellátási lánc hiányosságai gyakorlatilag követ, el, el, el, egész Európában érvényesek. Egy együttműködési programot is be, beindítottunk, az a neve, hogy Berry Gardens, amelyben a termelői szervezetek is részt vesznek, a PIO rendszer nagyon, egyér, eh, nagyon érvényes, ezért mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy a jövőben ez a terv eh, eh, zökenőmentesen menjen végbe. Ezt a tervet nagyon hasznosnak tartják, ezért fokozni fogjuk a termelést a csoporton belül. Azonban figyelemre intenék, Nagy-Britanniában és Európában is óvatosan kell lennünk. A termelés támogatási elem nem, nem vezethez túltermeléshez, ha csak a piac nem ezt kívánja. Nagyon fontos sokat befektetni a kutatásba és a innovációba, amely minden európai országban és Nagy-Britanniában is nagyon sok hiányosságot szenved. A brit, Nagy-Britannia, ez egyetlen olyan um, um, tagállam, amely, amely veszteségeket szenvezett. Eh, csak 35 olyan brit termelői szervezet van, amelyik sikeres volt, és az a véleményünk, hogy ezt meg kell fordítani, hogyha a kormányunk, és sajnos a mi kormányunk minden szabályt bebetonoz annak érdekében, hogy a brit termelők nehezebben ve, ve, vegyenek részt az EU projektekben, mivel a bizottság kapreformja fontos szerepet szán a termelői szervezeteknek, és különösen a tejágazatnak nagyon fontos, hogy a gyümölcs zöldségágazat problémáit hely, helyben oldjuk meg. Aggodalmunk van amiatt, hogy a zöldség, gyümölcs vonal rendelkezések további vizsgálatokhoz vezetnek, és a bizottság, valamint az EU vezetői pozitív vitába kell, hogy bocsátkozzanak, és ebben mi konstruktívan szeretnénk részt venni. Végül is a terményvédelemről szeretnék szólni. Mielőtt erre, ebbe belekezdenék, hadd mondjam el, hogy a farmerek imádják a méheket, és soha nem tennénk semmit, hogy a természetnek ezeket a kis munkásait kiírtsuk. A brit gazdák azért lobbiznak, hogy megfelelő törvényi rendelkezések jöjjenek létre a terményvédelem terén. A bizottság nem, nemrégi döntése érdekében, amely két évre e, betiltja a nikotinolyokat, ez egy kiváló példája annak, hogy e, hogyan siklott ki ez a szakpolitika. A brit gazdák nem hisznek abban, hogy a bizottság megoldása, megoldása arányos volt. A bizonyít, bizonyíték alapú szakpolitika helyett a neonikotinolyok az a kérdés, amelyet e, ideológia vezérelt, valamint a közvélemény és nem a tudományon alapul. Adáig is elmennék, hogy azt mondjam, hogy a bizottság elő, e, óvintézkedése um, gyakorlatilag veszélyezteti a ö, gazdaságok jövőjét. A biztonságos ö, tudomány gyümölcseire van szükség azért, hogy gyümölcsöket termelhessünk, nem szabad az európai termelőket verseny, versenyhátrányba helyezni szemben a harmadik, orszá, harmadik országok gazdáival szemben. Arról beszéltem, hogy mi, mi a brit kertészet jövője. Én most azt mondanám el, hogy a kertészeti termelés annyira fontos terület, hogy a megfelelő ellátási lánccal és stratégiákkal, szakpolitikai megoldásokkal amelyek EU és brit kormányzati szinten a gazdák fejlődni tudnak, versenyképesek lesznek és nyereséget termeznek azért, hogy kielégítsék a fogyasztók egy, folyamatosan növő igényeit olyan kezdeményezéseken való együttműködésben, mint ez a nagyon fontos jelentés, és az olyan szervezetek, mint a COPA, a azzal tudjuk, az, azt tudjuk biztosítani, hogy az Európa jövő, európai kertészet jövője újra kedvező lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szeretném hozzátenni, hogy Snell az Egyesült Államok Nemzeti Farmer Uniónak is helyettes elnöke. Most pedig megadom a szót Brotons úrnak, aki a spanyol zöldség, gyümölcsvirág termelők és exportálók szövetségének, szövetségeinek elnöke. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyem és uraim, igen tisztelt képviselők, az Európai Bizottság jelenlévő képviselői, és a zöldséggyümölcs ágazat eh, egyéb képviselőit is külön üdvözlöm. Spanyolországban és autonóm régiókban a reál gazdaság egyik gerincét adja az zöldséggyümölcs erre termelés, hiszen a mezőgazdasági terület egyik legfontosabb részét ez biztosítja. Vonatkozik ez a gazdaságra és a foglalkoztatásra egyaránt. Ez hozzátartozik még, hogy jelentősen hozzájárulunk ezzel az egészséges élethez és az élelmiszerellátáshoz. A zöldség, hogy tudni kell, hogy Spanyolországban 55%-át adják a mezőgazdasági termelés teljes értékének, tehát a növénytermesztésen belül, és ez egy, a terület 30%-át használjuk. Nagyon fontos egyébként a foglalkoztatásban is, hiszen mintegy 50%-át itt foglalkoztatják a mezőgazdaságban dolgozóknak. Szerintem a közös mezőgazdasági politika ezt nem vette eléggé figyelembe. Olyan politikák mellett tartunk ki, amely még egy válság idején is, mint a mostani, nem használja fel a rendelkezésre álló támogatási lehetőségeket a mezőgazdaságban. Ennek a következménye az, hogy az ágazat olyan problémákkal találkozik, amelyeket három területre szűkítenék le először. A kereskedelmi politika, a kutatás és az agrárpolitika a kereskedelmi politikában aszimmetrikusan globalizálják a piacokat, hiszen ez a kvázi teljes piac nyitás a közösségen belül az importok számára azt jelenti, hogy erősödik és intenzívebbé válik a verseny az Európai Unió piacán, és látni kell, hogy más, a, nagy, a világ más nagy piacai zárva maradnak előttünk. Olyan ha, eszközöket alkalmaznak, mint például a növény védelem területén az előírások szigorúak, vagy amelyek nehezebb megkerülni vagy kezelni, mint a vámokat, de támogatásokat biztosítanak, stb. A következő nagy pont az agrárpolitika. A zöldséggyümölcs szektor a jövedelmének nagy részét a piacról szedi be, és a közvetlen kifizetésekből nem igen részesül, most a közvetlen kifizetések alá is be lehet vonni a kertészetet az új előírások keretei között, de Spanyolországban nem ez történik, hiszen a tám támogatásokat úgy fizetik ki, hogy azok nem munkahelyeket teremtenek, nem versenyképessé tesznek, sokkal inkább torzítják a versenyt. A harmadik nagy pont a kutatás volt. A Spanyolországban nincsen a termelők és a kutatás között közvetlen kapcsolat. Az innovációs folyamat éppen ezért nem képes olyan gyorsan tovább lépni, mint a piacok azt elvárnak. Mit javasol itt a FEPEX, a mi szervezetünk? Mi azt gondoljuk, hogy a zöldség, gyümölcs ágazat rendszerét át kell alakítanunk odahaza. Itt az ideje annak, hogy olyan intézkedésekre koncentráljunk, amelyek négy nagy területet fognak át az ágazat szervezete, a befektetések, a politika, a, keres, a kereskedelmi politika és a kutatás. Ami a szervezetet illeti, az gyártók, illetve az elő, a termelők számára biztosítani kell, hogy C, a VTO előírásaival összhangban tudjunk termelni, és a kínálatot erősíteni tudjuk. A jelenlegi reformban még azt is javasoljuk, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek megfelelő módon gondoskodnak arról, hogy a meglévő termelői szervezetek érdekeltek legyenek az új partnerek felkutatásában, hogy a hozzáadott értéket erősíteni tudják, és az új partnerek feltárását ezért könnyíteni kell, és ennek a gazdasági akadályait meg kell szüntetni. Vegyük a következő pontot, a beruházásokat. Az operatív programoknak arra kell irányulniuk, hogy beruházásokra kerüljön sor, hiszen ezek teszik lehetővé a versenyképességet, és így válnak a gazdaságok fenntarthatóvá. A marketinggel, a piacra dobással kapcsolatos intézkedéseknek egymást kell kiegészíteniük, és mindig a beruházásokat kell elősegíteniük. De önmagában a marketing nem tud beruházásokat generálni. Attól tartok, hogy időnként az operatív programok rossz célokat követnek. A következő nagy terület a kereskedelem politika. Itt két intézkedésnek adnék prioritást, a viszonosság a növényegészségügyi területen, másrészt pedig egy hatékony behozatali ár rendszer kialakítása. Azt gondolom, hogy a növényegészségügyi területen a viszonosság elengedhetetlen, hogyha a piacok globalizálódnak, és látni kell, hogy globalizálódnak a növénybetegségek is, és egyszerűen olyan protokollok betartását követelik meg a növényegészségügyi területen, az európai exportálóktól, amiket mi viszont nem kérünk el az ő exportálóiktól számos globális piac esetében. Éppen ezért megfelelő jogalkotásra van szükség az EU-n belül is. És mindkét oldalnak ugyanazokat az előírásokat kell betartaniuk. Vonatkozik egyébként ez a növényegészségügyre és a környezetvédelemre is. Így tudjuk elkerülni, hogy olyan betegségek kerüljenek be, amelyek időnként, ami már időnként előfordult és komoly károkat okozott, ami az import kereskedelmi rendszerét illeti, itt látni kell, hogy az Európai Unió a világ legnagyobb importőre a zöldségnek és a gyümölcsnek. A vámok ezen a területen kisebbek, mint más mezőgazdasági területeken. Ezeket a vámokat egyébként számos területben teljesen megszüntették a kereskedelmi megállapodások keretében, hiszen az Európai Bizottság sok harmadik állammal kötött meg ilyen megállapodásokat. Egy hatékony behozatali vár, vámrendszer bevezetése elkerülhetetlen, mert különben bedőlnek a közösségi piacok, hiszen nagyon alacsony áron történik az import. A kutatás és fejlesztés. Itt megfelelően kell támogatnunk a kutatást, méghozzá oly módon, hogy ezzel tényleges eredményeket érjünk el. A következőkre gondolok itt, diverzifikálni kell a termelést annak érdekében, hogy a legfontosabb zöldségfajták tulajdonságait javítsuk. Mondhatnám a különböző területeket, hiszen egyébként a csont téjas növényekről is beszél, gyümölcsökről is beszélnünk kell külön, ezeknek is alkalmazkodó képesnek kell lenniük és figyelni kell a tápértékre is, hogy a piac elvárásait jobban teljesíteni tudjuk. A másik nagy terület az egészséges életmóddal összhangban lévő gyümölcsök fejlesztése, a legfontosabb betegségek kezelése, amelyek már megjelentek, hiszen ezek óriási kárt okoznak ezhez szükség van arra, hogy olyan közösségi jogot alkossunk, amely képes kezelni ezeket a nehézségeket, és a maradvány értékeket pedig a nulla felé kell közelíteni, és ökológiai módon kell termelni. Ebbe, ebbe az irányba kell kutatnunk. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a fenntarthatóság követelményét, a víz, a műtrágya és egyéb felhasználást a robotok, az informatikai rendszerek alkalmazására is jobban oda kell figyelnünk az üvegházakban. Szeretném még egyszer megismételni, hogy azok az intézkedések, amelyekre javaslatot tettünk, azt célozzák, hogy Spanyolországban és az Európai Unióban a termelés növekedhessen, a gazdasági erőforrásoknak arra kell irányulniuk, hogy a gazdaságok továbbfejlődhessenek és munkahelyeket teremthessenek itt az Európai Unióban. Bardzo dziękuję. Jeśli pani poseł sprawozdawca pozwoli, to byśmy... Köszönöm szépen. Hogyha megengedik, akkor úgy alakítanám a vitát, hogy meghallgatjuk mind a négy hozzászólót, és utána lehet majd kérdéseket feltenni Donatolla Báténak fogom megadni a szót, aki a jövőbeli lehetőségekről, a piaci lehetőségekről fog hozzászólni, az európai piacról, illetve az olasz gazdák véleményét is szeretné nekünk bemutatni. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném elmondani, hogy ahhoz az alapelvhez kell tartanunk magunkat, hogy az vagy, amit megeszel. Ez pedig azt jelenti, hogy az egészségünk a legnagyobb kincsünk, ezzel kapcsolatban nem fogadhatunk el semmilyen kompromisszumot. És hogyha azok vagyunk, amit megeszünk, akkor egyértelmű, hogy a saját egészségünkhöz az élelmiszerek egészsége a megfelelő út. Természetesen fontos, hogy az étkezést egyfajta élménynek és örömnek is tekintsük, de azért mégiscsak a saját jólétünkre kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk. És akkor most azt hiszem, hogy abba is hagyom a metaforákban történő hozzászólást, és térjünk át a konkrét témára. A kertészeti ágazat szempontjából szeretném a mai előadásomat megtartani, és azt szeretném megnézni, hogy a kertészeti ágazat milyen jövőre számíthat, és itt különösen a zöldség-gyümölcs termelésre szeretnék rátérni. Ami az élelmiszer keresletet illeti, a kereslet sokkal magasabb manapság a világon, mint a kínálat. Ez a demográfiai növekedéshez köthető, illetve ahhoz, hogy a feltörekvő országok élelmiszer fogyasztása folyamatosan növekszik. Itt vannak ugye egyrésztről az alaptermékek, például a gabonatermékek, és a kiegészítőnek tekintető termékek, mint például a zöldség és a gyümölcs, de ezeknek a tápértéke szintén rendkívül fontos, valamint az egészséghez is hatékonyan hozzájárulnak. Hogyha megnézzük az elmúlt 20 évet, akkor azt látjuk, hogy a kínálat meglehetősen átalakult valamint a piac szerkezete is átalakult. Először ugye inkább kisgazdaságok voltak, aztán a kisgazdaságok átalakultak nagyokká, egyre több szupermarket és hipermarket van, és ezek egyre nagyobb részét fedik le a piacnak, tehát szinte felfalták a kisebb vállalkozásokat. Most már az eladások 80%-a a szupermarket láncok keretein belül valósul meg. Ezek a struktúrák, ezek a hálózatok teljesen átalakították az eladási és vásárlási szokásokat, és az egész gazdaságot is, valamint a termelés és a kereskedelem logikáját. Erre különböző módon válaszolhatunk. Nézzük meg például a finanszírozási kérdéseket. A közepes méretű vállalkozások úgy tűnik, hogy az innováció és a nemzetközivé válás szempontjából elég gyorsan tudnak változtatni és alkalmazkodni. Tehát úgy tűnik, hogy a középméretű vállalkozások azok, amelyek a legnagyobb fejlődési potenciállal bírnak. A különböző koncentrációs pontok szintén nagyon fontosak, ahol mind a források, mind pedig az adó ösztönzők kihasználásával komoly fejlődést lehet elérni. A finanszírozási lehetőségeket mindenképpen úgy kell csatornázni, hogy azok minél produktívabbak legyenek, és minél nagyobb fejlesztésekhez és fejlődésekhez vezessenek. Meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok a projektek és lehetőségek, amelyekkel a kutatásfejlesztés ösztönözhető, és a legjobb minőségű termékekhez juthatunk el. A mezőgazdasági támogatásoknál külön oda kell figyelnünk az újonnan belépő piaci szereplők támogatására. Hogyha gazdasági társadalmi szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor egy olyan fölfelé mutató spirálra lenne szükség, amely az egész kertészetet és a kertészethez kapcsolódó ipari ágazatokat, különösebben leginkább a feldolgozóiparra gondolok, maximálisan fejleszteni tudja. A szociális kohézió is rendkívül fontos, hogy a gazdák úgy gondolják, hogy érdemesebben az ágazatban megmaradni. Ezen kívül a vállalkozói szellemre is szeretném felhívni a figyelmet, valamint a PPP-kben rejlő lehetőségekre és a kutatás-fejlesztés fontosságára is. Tehát fontos, hogy a fiatalok úgy lássák, hogy vonzó karrier a mezőgazdasági ágazatban dolgozni ehhez politikai szinten, és hát önök képviselik itt a politikai szintet, olyan döntésekre és olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek azt mutatják a fiataloknak, hogy bármilyen nehézségekkel kelljen is szembenézniük, érdemes belevágni a gazdaságba. Olaszországnak nagyon komoly tapasztalatai vannak ezen a kérdés körön belül, és természetesen különböző a helyzet a különböző olasz régiókban, de én, mint Póliából származó polgár, nagyon büszke vagyok arra, hogy a természethez közel élünk, hogy felhasználjuk a szélben, a napsütésben rejlő lehetőségeket, és hogy a szőlőtől kezdve a paradicsomig minden megtalálható a földjeinken. megpróbálunk a helyi geológiai viszonyoknak és a természetnek megfelelően élni és termelni. Ehhez megfelelő támogatásra van szükségük az olasz gazdáknak, és itt nem csak a pénzügyi támogatásokra gondolok. Az első számú szlogen mindenképpen a minőség kell, hogy legyen. Tehát a minőséget, a nyomon követhetőséget és a termékek egészségességét kell a központba helyezni. A termelőtől a fogyasztóig egész láncnak megfelelőképpen kell működnie a mezőgazdasági ágazatban. tehát a termelésnek, az értékesítésnek és a fogyasztói vonalnak mindenképpen biztonságosnak kell lennie, a megfelelő ellenőrzésekkel, tanúsításokkal, logókkal címkékkel kell biztosítanunk azt, hogy megfelelő és méltányos és egészséges termékek kerüljenek a piacra. A fenntartató fejlődés maga a jövő. A fenntartató fejlődés nem csak a biológiai sokszínűség és a környezetvédelmének az egyik eszköze, hanem azt is tudjuk biztosítani ezzel, hogy a mezőgazdasági termelők munkáját és magukat a mezőgazdasági termékeket, az embereket méltányosan és tisztelettel közelítjük meg. Itt vannak azok a nemzetközi standardok, amelyekkel dolgozunk, például az ISO 22005, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a mezőgazdasági ágazat nagyon sok nőnek és fiatalnak ad munkát azoknak a csoportoknak, ahol különösen magas a munkanélküliség. Beszéltem a feltörekvő piacokról, és arról, hogy mivel egyre nagyobb a kereslet, és egyre több éhes szájat kell jól lakatni, ezért ez nagyon komoly lehetőségeket nyújt a mezőgazdaság számára. Egyre többen szeretnének friss termékeket fogyasztani, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdaság megfelelőképpen fejlődhessen. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek legnagyobb válságával kell szembenéznünk, és hogyha megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hogy hogyan alakul a mezőgazdaság a világ más tájain, akkor azt látjuk, hogy a feltörekvő országokban, például a BRICS országokban még vannak nyitott piaci lehetőségek. Tehát konkrét projektekkel kellene válaszolnunk ezekre a megnyíló piaci lehetőségekre. Lezárásképpen a liberalizáció és a védelem közötti kettősséget dilemmát szeretném megemlíteni. Csak úgy lehet bármilyen piaci beavatkozást elindítani, hogyha biztosítani tudjuk a megfelelő átláthatóságot, és ki tudjuk zárni azt, hogy a pénzügyi érdekek érvényesüljenek az egészség és a gazdák védelme fölött. A piaci visszaélések, az erőfölénnyel való visszaélés, a piac manipulációja, nap mint nap előforduló esetek, ezeket ki kell zárnunk, és oda kell figyelnünk arra is, hogy ne róljunk túlzottan nagy terheket a gazdákra. A biotechnológiák fejlesztése, az emberi erőforrás megfelelő kihasználása és a vállalkozói szellem fejlesztése szintén fontos célkitűzés a kutatás és a fejlesztés összekapcsolása a konkrét projektekkel szintén nagyon jó lehetőségeket nyújt, és ezeket jobban ki is kellene használni, méghozzá hosszú távon. Mindenképpen hosszú távú stratégiákra van szükség a mezőgazdaság területén. Ezekben a hosszú távú stratégiákban össze kell kapcsolni mindazokat a lehetőségeket, amelyek a mezőgazdaság megfelelő fejlődéséhez, sőt fenntartható fejlődéséhez vezethetnek. Minden egyes beavatkozás kihatással van a környezetvédelemre, a munkahelyteremtésre, a szociális kohézióra, tehát nem csak és kizárólag mezőgazdasági kérdések forognak kockán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig megadnám a szót Zikrit Scholz úrnak, aki a, ugyanennek az ágazatnak a képviselője Németországban, a Celtrafelben Gartenbaumnak. Köszöntöm német vendégünket, aki eljött a mai meghallgatásra. Solc úr következik. sehr geehrter Vorsitzender. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, hogy egy rövid kitekintést adjak a német kertészetről. Azt gondolom, ahhoz képest, amit hallottunk, egy kicsit más, egy differenciáltabb képet tudok bemutatni a kertészetről aminek vannak gazdasági és társadalmi trendjei, és hát arról van szó, hogy a versenyhez igyekszünk alkalmazkodni, nem csak Európában van nagy verseny, hanem globálisan is a piaci orientáció, ezt hangsúlyozni szeretném, mindig is fontos mozgató rúgója volt a kertészeti cégeknek. Négy pontot hoztam magammal, Először is egy rövid áttekintést adnék az ágazatról Németországban, aztán az esélyeket, kockázatokat szeretném megmutatni, de aztán egy néhány perspektívára is rámutatnék, hol vannak követelmények, honnak lehetőségeik, hol van jövőnk, és aztán a végén összefoglalnám, és valószínűleg itt egyetértek a kollégákkal az eredményeket. Ha megnézzük ezt a képet, akkor látjuk, hogy a zöldséggyümölcs fontos része a kertészeti termelésnek, de hozzájönnek még a virágok, cserepes és vágott virágok, a fák és cserjék, tehát ez egy nagyon széles paletta, amit itt kínálni tudunk a kertészeten belül, és úgy vélem, hogy itt beszélni kell a kiskereskedelemről és a szolgáltatásról is, itt a termelés és a kereskedelem nagyon szorosan összefonodik egymással. Nagyon fontos ez a kapcsolat, a kiskereskedelem és a termelés, de külön ki kell emlékelni az új garden centereket, illetőleg a temetői virágellátás is nagyon fontos. Aztán ehhez hozzájön még a tájépítészet, a kert építészet, építészet, és ez is fontos része a tevékenységünknek. Aztán persze nem szabad elfelejteni a vetőmag ágazatot sem ezen a területen, illetőleg a nemesítést. Világossá válik ez az összefonódás egy klaszter tanulmány keretében. Idén áprilisban készítette, vagy mutatta be az idevágó minisztérium Németországban ezt a cluster tanulmányt. Ezt egy szakértői tanácsadó testület készítette a tanulmányt, egy Braunschweigi testület, amely rámutat arra, hogy természetesen az elsődleges termelés áll a középpontban, a zöldség, gyümölcs, a növény, általában a palánta, de azért e köré egy sor szolgáltatás csoportosul, ami hozzátartozik a kertészethez, és ezt sokan nem látják nagyon gyakran. Az önök országaiban is, ahol nagy területen termelnek zöldség, gyümölcsöt, de mögötte azért struktúrák vannak, nagy struktúrák, amelyek szorosan összefüggenek, és ezt igazolja ez a cluster tanulmány. Egyébként ez a minisztérium honlapján meg is található. És ezért látjuk, hogy a tanácsadás, az oktatás, szakoktatás is fontos ezen a területen, de Angliában például a turisztika, mi lenne a turisztika Angliában a kertépítés, a kertészet nélkül? Egy nagyon fontos további oldal az eredmények bemutatása a termelésnél, a friss zöldségnél 1,8 milliárd euró az ebből adódó árbevétel, gyümölcsnél 400, de látni kell a dísznövényeket 1,5 milliárd, vagy pedig a faiskola is 1,1 milliárdot hoz évente, vagyis nagyjából 5 milliárd árbevételről beszélünk a termelési oldalon csupán. De ha hozzávesszük a szakkereskedelmet, a kertészeti szakkereskedelmet, és látni kell, hogy ott a termelés is jelen van, de szolgáltatásokat és kereskedelmi szolgáltatásokat is nyújtanak, és ez nagyon jellemző ezekre a struktúrákra, hogy mindez összefonódik, tehát 5,4 milliárd a kiskereskedelemnél, 5,8 milliárd a kert és tájépítészet és a temetők, temetői szolgáltatások is jelen vannak. Összességében azt mondhatjuk tehát, 16,8 milliárd a kertészet árbevétele évente Németországban, ha az előbb említett területeket összefoglaljuk, és akkor vegyük még a feldolgozóipart, ami erre rátelepül a nagykereskedelem, ez is hozzá tartozik, hiszen a klaszter tanulmányokat így készítjük, tehát összességében elképesztő összegek jönnek ki. Egy 78 milliárdos összegről beszélünk a forgalomnál, hogyha a kertészetet emlegetjük Németországban. Két aspektus szeretnék még kiragadni a trendekkel kapcsolatban. Ha azt nézzük, hogy hol jelentkezik kereslet, és a demográfiai fejlődés hogyan befolyásolja ezt a tevékenységet. Azt látjuk, hogy összességében a kertészeti szolgáltatások termékek iránt magas szinten állunk, és növekszik is még. Bár nagyon komoly változások vannak, időnként, időnként telítődik egy-egy piac, de azt is látjuk, hogy a demográfiai változások megváltoztatják a piacot is. Az értékváltozások, például a fenntarthatóság előtérbe kerül, ezt a többiek is említették előtte, de a regionális tudat, abba az irányba mutat, hogy a helyi termékek komolyabb esélyeket kapnak. Tehát látjuk, hogy a helyi termelésnek van jövője, ezt már most is érezzük, és ez jelentkezik a nagy és kiskereskedelemben is. A minőségtudatosság erősíteni fog, ez a, erősödni fog, ez a mi érdekünk, meg is tesszük, de azt is látni kell, hogy az egészség, a jólét is előtérbe kerül az élelmiszerben, de a környezet általános kialakításában is. Tehát azt látjuk, hogy meglehetősen növekszik a kereslet, a fák, a faiskolai termékek cserjék iránt, és a szabadon termesztett növények is iránt is erősebb a keresletem. Aztán a megfelelő szaktudásra is szükség van, egyre több emberre van szükség, és az itt dolgozók kompetenciája egyre inkább előtérbe kerül, vonatkozik ez a termelésre és a kereskedelemre is. Azt elmondhatjuk, hogy a jövőben is arra számolunk, hogy minőségi munkahelyeket teremt a kertészet, ami egy nagyon fontos eleme lesz majd a jövőben a vidéki térségeknek. Egy másik nagy elem, amiről beszélni akartam, nézzük meg a kockázatokat és esélyeket mi a, milyen a versenyhelyzet, egyre nagyobb a knálat koncentrálódik a kereskedelem, egyre erősebbek a diszkontáruházak és óriási hatalommal bírnak, tehát elképesztő verseny alakult ki. Aztán itt vannak még az időjárási viszonyok, és ez az üze, a gazdaságok, az üzemek szintjén nagyon súlyos problémákat tud okozni összességében. Tehát elképesztő nyomás van a cégekre. Például a dísznövénytermesztésnél elmondhatja, hogy tíz éven belül a termelésben csökkenést láttunk, tehát az üzemek számáról beszélek, kétszázalékos gazdaságszám csökkenést figyelünk meg, ami egy elképesztő szerkezetváltás, nagyobb termelői egységek jönnek létre, nagy a nyomás a költségtakarékos termelésre, a növekedésre, ez ahhoz vezet, hogy nagyobbak az üzemek, és ez viszont a versenyképesség erősödéséhez vezet, és képesek racionalizálni is észszerűbben gazdálkodni. De azért nem mondjuk, hogy nincsenek a kisebb cégeknek esélyeik, nem csak a kisebb piacokon, mert most visszatérek az előbbiekre, amit mondtam, a regionalitás. Azt mondhatjuk, hogy a termékek 35%-át maga a termelő adja el. Tehát látjuk, hogy 65% máshonnan jön, és Németországban is ez a helyzet, hogy a kereskedelem mozgásai a dísznövény területen, zöldség, gyümölcs területen is egyelőre meglehetősen nehézkesek. Tehát egy összpolitikát akarunk kialakítani, akkor mindenképpen szem előtt kell tartani a termelőt. Tehát elnézést. A regionális fejlődést kell támogatni, szerintem ez egy alapvető követelésünk. Mi az, amit önök tehetnek? Mit várunk Európától? a fenntarthatóság erősítését, támogatását, az idevágó programok erősítése, például az erőforrás hatékonyság az energiaellátásban, üvegházas technológiában megfelelő, font, megfelelő új technológiák bevezetése, aztán látjuk azt is, hogy számos területen, minden termelői területen nehézségekkel szembesülünk a kutatásfejlesztésben, fejlesztésben, itt is lépnünk kell, eredményre kell jutnunk, olyan eredmény, és úgy kell kutatni, fejleszteni, hogy mindenki hozzáfér ehhez. A növényvédelemről is beszélhetünk, kutatásfejlesztés is beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy a kutatásfejlesztés az Európai Innovációs Programból kell, hogy kiinduljon, ez nekünk segít, megtaláljuk a megfelelő megoldásokat itt, aztán a értékesítési támogatás, ez mindenkinek kell, hogy szóljon, ez egy fontos dolog. Ügyelnünk kell arra, hogy természetesen a termelői szervezeteket erősítsük a piaci pozíciókat tekintve, de azt is látni kell, hogy az eladást is segíteni kell, tehát az értékesítés támogatása egy fontos eleme kell, hogy legyen a fellépésünknek. Aztán a második pillért se felejtsük el, a vidékfejlesztés, sen keresztül is tudjuk ezeket az üzemeket támogatni. Beruházási programok, az üzemek támogatása, és hát a kis gazdaságok segítése. Beszélni kell még a vetőmagrendeletről is, ez egy bürokráciai, és aztán még a bürokráciát se felejtsük el. Ez nagyon foglalkoztatja az üzemeinket. Röviden összefoglalom. Sokan alábecsülik a a kertészet gazdasági jelentőségét, a mezőgazdasági termelés 35%-át adjuk a terület 1%-án. Aztán nagyon fontos az, az egészség, az élelmiszer, például van támogatás iskolai programok keretében, hogy az egészséges táplálkozást erősítsük a gyerekeknél, aztán a jólét például a környezetünkben, ha növény, virágok vannak, akkor ezzel jobban érezzük magunkat. Nagyon fontos még a kultúra és művészet. Hát a virággal folytatott munka kulturális értéket jelent. De nézzük meg, ha eladjuk a virágokat, hogy milyen áfa van ezen, stb. Tehát a növény igenis egy kulturális értéket jelent, és szerintem érdemes lenne az áfában is ezt valahogy kifejezése juttatni zöld városok, klímaminőség, levegőminőség, ezt mi a mi termékeinkkel nagyban elősegítjük, és vannak különböző eszközeink erre, ötször naponta egy ilyen rendszer, reklámrendszer, vagy egyéb reklám fellépésünk is van, és hát a következő, hogy a tudományos eredményeket a gyakorlati szintre is elvigyük. Tíz éve van egy tanácsadói vonalunk például a növénytermesztés területén, rendelkezésre állunk a kertészeti tanácsainkkal, és gyakorlatilag a tudósoknak sokat köszönhetünk. Hölgyeim és uraim, a fenntartható és energiahatékony termelés, ez lesz a következő nagy feladat, hogy itt nagyot lépjünk előre. Azt gondolom a német kertészet igyekszik eleget tenni az elvárásoknak, differenciáltan közelíti a kérdést, és amennyiben kérdésük van, nagyon szívesen reagálok ezekre. Köszönöm szépen akkor most először is az előadónak fogom megadni a szót, hogy lezárja a vitát, illetve nem, talán még nem is kellene lezárni a vitát, hanem lehetőséget kellene nyújtani a kollégáknak, hogy kérdezzenek. Rendben van, ez esetben Garcia asszony kapja meg elsőként a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy én kaptam szót. Jobban szeretem, hogyha irácsének szólítanak, de hát rájöttem, hogy rólam van szó, úgyhogy köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mind a négy előadónak, hogy ebben a nagyon fontos kérdésben hozzászóltak. A kertészet fontos egész Európa számára, de az én tagállamom számára, Spanyolország számára különösen fontos. Nagyon örülök annak, hogy beszélhetünk erről a témáról. Sajnálatos módon nem lehettem itt a vita legelején, úgyhogy az első előadónak az előadását nem tudtam meghallgatni, ugyanis a petíciós szakbizottságban kellett ott lennem a vitán, Egy olyan petícióról volt szó, amely az én régiómat érintette Spanyolországban. Egyébként egy olyan régióról van szó, ahol nagyon fontos a zöldség és gyümölcs termelés. Öntözési kérdésekről volt szó, úgyhogy ezért ott kellett lennem, de ott is tulajdonképpen a zöldség és gyümölcs termelőket védtem. Tehát akkor térjünk vissza a mai vitához ebben a szakbizottságban, lesz ugye egy új dokumentum McIntyre kolléga részéről, amit meg fogunk majd tudni vitatni, de ennek a szövegnek a keretein kívül az ugaroltatásról, a, az öntözési kérdésekről, és számos más kérdésről is beszélnünk kell majd még a kertészet kapcsán. a kompenzációkról, a mezőgazdasági termelésből való kivonulás esetén nyújtott támogatásokról, illetve a válságkezelésről is. Azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy a sürgőségi helyzetek és a válság kezelését hatékonyabbá kell tenni. Meg kell erősíteni a termelői szervezeteket, nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, és a versenyszabályokat mindenképpen harmonizálni kell. Nálunk Spanyolországban nagyon sok folyamatban lévő ügy van a versenyhatóságok, illetve a mezőgazdasági termelők között a belépési árak tekintetében kollégáimmal nagyon sokat beszéltünk erről a rendszerről, és ezzel a mechanizmussal kapcsolatban a versenyhatóságoknak nagyon sok problémájuk volt. Remélem, hogy az új káppal, a kápreformmal ezeket a visszaéléseket meg lehet majd állítani, és a versenyhatóságoknak kevesebb munkájuk lesz ebben a tekintetben. Mindannyiunknak az a célja, hogy a jelenlegi kapreform reform mindenki számára egyelő feltételeket nyújtson, és a piacra újonnan belépőket ne érintse semmilyen hátrányos megkülönböztetés. Azzal egyetértek, hogy szigorú szabályokat kell alkalmazni, ugyanakkor a szabályoknak mindenkire ugyanúgy kell vonatkoznia. További fontos téma például még a peszticidek alkalmazása is, a Környezetvédelmi Szakbizottság állást foglalt erről, de a plenáris ülés nem feltétlenül támogatta a Környezetvédelmi Szakbizottság véleményét, úgyhogy ezeket a kérdéseket még mindenképpen tisztáznunk kell a jövőben. A petíciós szakbizottságban is beszéltünk ezekről a kérdésekről, és más kollégák is vannak itt a jelenlegi szakbizottságban, akik ott voltak ennek a, a petíciójának a megvitatásakor, ennek a petíciónak a megvitatásakor és remélem, hogy a növényegészségügyi szabályok tekintetében el fogjuk majd érni a viszonosság megvalósulását mondjuk az USA-val vagy Brazíliával kapcsolatban, mert a növényegészségügyi szabályok és normák Brazília és az USA esetében nem feltétlenül kiegyensúlyozottak. A harmadik országból érkező termékek esetében is nagyon sok problémánk volt, elég csak Dél-Afrikára gondolnunk. Ami pedig a határok állandó ellenőrzését illeti, itt is lehetne még javítani a helyzeten, tehát egy kicsit mozognunk kellene, hogy jobban védjük a határainkat, és jobban védjük Európát a különböző veszélyes anyagoktól, amelyek harmadik országokból érkezhetnek be hozzánk, és vannak olyan kártevők, amelyek bejönnek harmadik országokból, és utána egyszerűen nem tudjuk őket kiírtani, mert nálunk annyira kemény a peszticid felhasználás szabálya, hogy egyszerűen nem használhatunk peszticideket, olyan peszticideket, amelyekkel ezeket a kártevőket ki lehetne írtani, amelyek harmadik országokból áramlanak be hozzánk. Denten úr előadó volt a nemzetközi normák tekintetében a peszticideknél. Nagyon sokat vitáztunk erről az USA-val, a különböző kártevők tekintetében, a peszticidek tekintetében és a származási hely feltüntetésének tekintetében, és nagyon sok harmadik országgal tovább is kellene vinnünk ezeket a tárgyalásokat. hallgassuk már meg a saját gazdáink véleményét ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ájuszó asszonyi a szó. Sí, <coughs> muchas gracias, señor presidente. No, no, no. Hombre. Eh. Köszönöm, elnök úr, nem igazán értettem a nevemet. És köszönöm minden felszólalónak is a azt, hogy áttekintették saját országuk kertészeti ágazatának helyzetét. Árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek, amely az Európai Unió élelmiszer ágazatában előkészíti a közös piaci rendelkezéseket. Ezért nagy érdeklődéssel figyeltem azt, amit önök elmondtak. Bár volt sok minden, amelyről már egyet értettünk kapcsolattartóinkkal. Nem akarom egyet, elismételni azokat a dolgokat, amelyben egyetértésre jutottunk, és amelyben önnel is egyetértünk. Ami a kölcsönös, viszonos kör, környezetvédelmi növényegészségügyi szabályokat illeti, a Környezetvédelmi Szakbizottságban, ahol szintén képviselő vagyok, nagyon nehezen tudjuk elmagyarázni a termelői szektorok által elszenvedett károkat. Én is jobb javaslatokat szeretnék eh, kapni a bizottságtól, hiszen rengeteg kárt okoztak már, nagyon sok problémát teremtettek, és ez túlnyúlik a megengedett eh, minimumadagokon. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazokat a standardeket vágjuk el másoktól. Különösen fontos ez a déli országokban, ahol olyan kártevők vannak, amelyek nincsenek éjszakon, nem tudom, hogyan lehet javaslókat kidolgozni, de azok a északi képviselők, amelyek nem engednek minket bizonyos termékek használatára, amelyek számunkra fontos lentének, de nem használhatjuk ezeket, ezért egy csomó terményt elveszthetünk. A másik nagyon fontos a belépői árrendszer. Ami a kutatást illeti, nagyon egyetértek. Húsz éve dolgozom már a mezőgazdasági kutatásban, és nagyon jó kapcsolataim vannak az iparágakkal. Nagyon sok üvegházat meglátogattam és ez minden két oldala vonatkozik. Nem csak a kutatókat kell motiválni, hanem az ipart is fel kell szólítani arra, hogy eljussanak a kutatói központokba, és mondják el nekik, hogy ezek a mi problémáink, ezt kéne kidolgozni. Nem várhatjuk azt, hogy mindent a kutatók ö, találjanak ki. Van még egy téma, amelyet itt szóba hoztak. a terület alapú támogatás kérdése. Spanyolországban tudomásom szerint az emberek azt gondolják, hogy azt mondják, hogy csak azok kapnak közvetlen támogatást, azok kaptak közvetleni támogatást, akik eh, a továbbiakban is megkapják azt. Én azt szeretném megkérdezni a termelőktől, hogy számukra mi fontosabb, vajon a hektára lebontott eh, segély, hiszen a jelenlegi feltételek között a jogosult hektárak patetikus, szánalmas összegeket kaphatnának, vagy operatív alapokat szeretnének jobban látni, amelyek beruháznak a ágazatban. Hogyha mindent a kapra ö, hárítunk, akkor ö, nem a hektára lebontott támogatást kapjuk meg, ha, hanem a, az operatívat. Én szeretném, hogyha erről nyilatkozna. Tehát, hogyha nem a terület alapú támogatást támogatják, akkor valami olyasmit kéne kidolgozni, ami segíti a gyümölcskerteket abban, hogy modernizálhassanak és versenyképesek legyenek. Ez lenne az én kérdésem. Köszönöm. Köszönöm én is a hozzászólást. Most Roduszt úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném megköszönni az öt elő, négy előadónak a beszámolóját. Amit elmondtak, abból az derül ki számomra, hogy nem annyira kilátástalan a helyzet, mint azt a korábbi parlamenti előadók elmondták jó lehetőségek vannak, lehet fejlődést előni. Persze vannak nehézségek, de végül is hatalmas lehetőségekről van itt szó, és reméljük, hogy együtt megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyekkel fel lehet oldani az említett problémákat. Minden négy előadó elmondta, hogy arra akarnak koncentrálni, hogy a kutatásfejlesztés nagyon fontos számukra. Ebben teljesen igazuk van. Vannak európai egyetemek, amelyek az te, önök területén folytatnak kutatást, és nagyon jó ötleteik vannak. Valamint átívelő technológiára van szükség, amely ezeket a gondolatokat összeköti. Ebbe szeretnék egy kicsit belemenni. Nemrégiben egy rendszert mutatott be nekem a Berlini Egyetem, egy akvaponi rendszer, egy akvaponikus rendszer, amely engem nagyon érdekelt. Azt szeretném tudni, hogy önök mit gondolnak erről szakértőként, és mi a véleményük, van-e ebben lehetőség a kertészeti ágazat számára. Az akvaponikus rendszeren belül vannak édesvízi halak, amelyet akvakultúrában tenyésztenek, vannak növények is, tehát ez egy kombinációs technika. Mindez egy ilyen kísérleti telepen zajlik, a, a, amely, amelyet biológiailag vegyileg elő, előkészítenek, és új tápanyagokban kondenzált vízzel, vízzel, vizet jutatnak a növényekhez, majd azt kivonják, és ezt visszavezetik az akvakultúrás rendszerbe. Ez csökkenti a napi vízfelhasználást az üvegházakban. Lehet például napele, napelemeket használni, amelyet szintén be lehet kapcsolni. Ez egy nagyon fenntartható mezőgazdasági rendszer tehát, amelyel helyi termelést lehet elősegíteni, amelynek a fontosságára mindannyian felhívták a figyelmét. A regionális termékek nagyon fontosak, ez egy nagyon ad- könnyen alkalmazható rendszer, zárt rendszer is, amelynek révén nincsen széndiokszid kibocsátás, nincs szükség növényvédőszerekre, és egy laikus személynek nagyon izgalmasan hangzik, nagyszerű ötlet. Érdekelne, hogy önöknek mi a vélemény erről a rendszerről, hiszen a kis és középvállalatoknak nagyszerű elképzelés lehetne a rendszer használata, és különféle forrásokat is lehetne felhasználni, de nagyon érdekes az egész, hogyha lehetőség van arra, hogy ugyanígy termesztenek nö, nö, növényeket, és köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. És most Reimers követ, asszony következik, parancsoljon öni a szó. Először is hadd mondjam el, hogy Köszönöm szépen, nagyon tanulságos volt. Azért némi különbséget kihallottam, tehát Nagy-Britanniában veszteségek voltak, üzemi szinten az együttműködés nem volt elég erős, vagyis a termelői szervezetek erősítésével helyes úton járunk, úgy látom. De hát azt is hallottuk, hogy ne legyenek domináns pozícióban a termelői szervezetek, mert ha egyes gazdaságok nem lépnek be ezekbe a szervezetekbe, akkor rájuk is nyomás alakul ki. Tehát itt fontos az egyensúly szerintem. Érdekes volt még az is, hogy a gyümölcs a dísznövényekkel kapcsolatban egy hidat jelent, így lehet szorosabb kapcsolatot kialakítani a lakossággal. Sokkal szorosabb ez a kapcsolat, mint egyébként a mezőgazdasági termelés esetében, hiszen odahaza az ember nap mint nap találkozik velük. Ezért úgy gondolom, hogy a második pilléren belül a kertészetet figyelembe kell venni, méghozzá kellő súlyjal, megfelelő programokra van szükség, hogy támogatni tudjuk őket. Amit most szeretnék tudni, az az, ugye itt van ez a nagy egészségcsomag, növényegészségügyi csomag és a vetőmag csomag. Mi lenne fontos az önök számára vetőmagnál? Például a kertészet vonatkozásában azért másképp néz ki ez egy kicsit, mint mondjuk tisztán a mezőgazdaság esetében, aztán a járványügy, az növényegészségügy esetében hogyan látják ők a karanténes kezelés esetében, vagy éppen ha gazdaságok el, először jelentenek ilyen karanténkárokozókat, akkor náluk marad a Fekete Péter, ők fizetik az egészet, és igazából erre nincsen kártérítés. Hát itt is szükség lehet segítségre, hogy ne büntessük ezeket az üzemeket azzal, hogy pénzügyileg lehetetlen helyzetbe kerülnek, hanem valahogy segíteni kéne az ilyen első bejelentőknek. Ha idejében jelentik a karantén károkozókat, akkor sokkal hamarabb lehet korlátozni a területet. De minél inkább vonakodnak ezek a gazdaságok, annál nagyobb a kockázat. Ugye az egész ágazatot érintheti egy ilyen járvány. Ezt hogyan látnák önök? Bardzo dziękuję. Proszę pana posła e, Hauslinga. Köszönöm szépen, Hausling úr következik. Poseł Mato majd Három nagyon konkrét kérdésem van. A német jelenlévő előadó is mondta, én is csatlakozni tudok Reimers asszonyhoz. Mi a helyzet a vetőmag joggal? Azt mondta, hogy ez egy bürokratikus ügy, és a, a bizottság elképzelései ezen a területen javulást jelentenek, vagy nem elég itt, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy kis piaci rész csupán, és mit követelnek tulajdonképpen. Ami a fenntarthatóságot illeti, a jobb környezetvédelmet illeti, persze mindenki ezt állítja előtérbe, de egy kicsit kritikus vagyok. Éppen a brit előadóhoz fordulok, amikor azt mondja, a neonikotinoidok tilalma az egy ideológiai megközelítés volt. Itt a kérdés az, hogy elég érzékenyek-e az önök ágazatában a kémia, a vegyipari termékek felhasználásával. Még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon túllépik a határértékeket ebben az ágazatban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nagyon sok vegyszert használnak fel továbbra is. És ez nem csak a mindenkori kertésznek a hibája, tehát sőt elsősorban nem az, hanem inkább nagy a nyomás az ágazaton belül, hogy tömeget termeljenek, de kérdés az, hogy tudatosult ez a probléma, és van-e tényleg olyan céljuk, hogy csökkentsék a vegyszer felhasználást? A harmadik kérdésem pedig a dísznövények, a virágok, ugye egyre inkább harmadik államokba megy a termelés, hiszen nagyon jó feltételeik vannak a növény termelésre, a világtermesztésre, vonatkozik ez a vegyszerekre, a munkaerőre egyaránt, viszont azok óvatosan fogalmazva nem feltétlenül fenntarthatók azok a körülmények, és igenis kizsákmányoláson alapulnak, és aztán ezek a rózsák, meg ez a fajta virág jön Európába, importáljuk Európába. Önök hogy gondolják, hogy lehetne ezt a problémát esetleg kezelni, és az Európai Unió mit tudna tenni itt? válaszként, hogy ne a munkavállalók, ne az ő egészségük kárára menjen ez a termelés, hanem legyünk fenntarthatóbbak. Bardzo proszę ostatni głos w dyskusji, pan poseł Mato. Mato úr következik, parancsoljon. A todos los ponentes Köszönöm, elnök úr, köszönöm minden előadónak. Támogatom a legtöbb elhangzott gondolatot különösen a spanyol kollégákét, így röviden csak pár dologra szeretnék szorítkozni. Nem beszélhetünk a kertészegi ágazat jövőjéről akkor, hogyha nincsenek pénzalapok, amelyek ezt garantálják. Ha ezek létrejönnek, valamint a jogvédelem, és nem tiszteljük azt, amiben egyetértettünk, nagyszerű, hogy jó javaslatok születnek, illetve nyilatkozatuk, másfelől ott a mindennapi élet az ágazatban, amely bajban van. A termelők azt gondolják, hogy a e, jövőjük nagyon felhős. Egy példát szeretnék említeni, a paradicsomot. E, az az ágazat, amely a Kanári-szigeten nagyon fontos, és nagyon nehéz időket él meg. És hogyha nem alkalmazunk olyan intézkedéseket, amelyek e, számukra alkalmasak, az veszélyezteti a jövőjüket. Az egyezményeket tiszteletben kell tartani. De azt megelőzően még kódet hoztunk létre, illetve termelői árakat. Ezeket fejleszteni kell a rendszer megváltoztatásával, de mit garantál a rendszer? és milyen mértékben garantálják mindezt a bizottság és az európai intézmények részéről. Nagyon szép nyilatkozatokat tehetünk a jövőről és a kertészeti ágazatról általában, de hogyha a napi szinten nem garantáljuk azt, hogy ezeket a követelményeket betartják, akkor nem, nincs igazán mit mondanunk a jövőről. És ez csak egy fontos dolog, amit könnyebb elmondani, mint végrehajtani, de védenünk kell a saját termékeinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a vendég előadókat kérem arra, hogy válaszoljanak röviden az elhangzott kérdésekre. Kezdhetnénk talán abban a sorrendben, ahogy önök felszólaltak. Tehát Snell, Snell úr a szó először. Parancsoljon. responder muy brevemente a mi compatriota, la señora Ayuso. arra, annak szeretnék válaszolni, aki az operatív alatokról és közvetlen kifizetésekről kérdezett. A válaszok ugyanazok, hasonlóak. Mindkettőre szükség van, és miért? Az operatív programok fontosak a termelői szervezeteknek, és ahogy már korábban is mondtam, a beruházás a cél attól leszünk innovatívak, és ettől leszünk versenyképesek. De az új kapban az plantea es que como es una competencia de los Felmerül viszont itt egy probléma, a tagállamok közötti verseny, a tagállamok közötti konkurencia. A kérdés az, hogy az a zöldség és gyümölcs, amit mondjuk Spanyolországban megtermelnek, hogyan juthat el más európai tagállamok piacára, hogy melyik tagállam mennyi támogatást kap, és hogy ez a támogatás a különböző szintje nem zavarja-e az egészséges versenyt? Yeah, I, I, I can't even begin to comment on the, uh, the water. Hozzá sem tudok szólni a hal, víz és kérdésekhez de nagyszerűen hangzik az elképzelés az akvaponikus kultúráról. De a mezőgazdasági vegyszerek felhasználásában egyre kevesebbet használunk nagy-Britanniában és Európában, és csak akkor használjuk fel ezeket, amikor múlhatatlanul szükséges integrált kártevő írtáshoz. Ezért az európai és brit zöldségek és gyümölcsök nagyon biztonságosak. Nagyon érdek, nagy érdeklődéssel hallottam a négy felszólalót, hiszen nagyon elhasonló kihívásokkal kell küzdenünk. Nagyon érdekes volt a helyi felhasználás, regionális fejlesztés, ami nagyon fontos kérdés, hogy ke- egyre kevesebbet utazzon az élelmiszer, az ellátási lánc kérdése, amit mindenki említett, a kutatásfejlesztés fontossága, valamint a klímaváltozás, ami mindenkit egyformán érint Európában és a jövőben is így lesz ez. A legfontosabb üzenet azonban, amit mindenkitől hallottam, az, hogy mennyire fontos ez az ágazat, de alul értékelik, és nem támogatják eléggé, de E, továbbra is azt kell propagálnunk, hogy egészséges gyümölcsöket és zöldségeket kell enni. A fogyasztás kicsi növekedése egész Európában az egész e, lakosságot e, segíti, és segíti a mi termelőinket, és ez a legfontosabb üzenete a mai napnak. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję w tej chwili pan Donato, bardzo proszę. Köszönöm szépen én is. Most Donát úr következik. Veramente stato un dibattito interessantissimo, anche perché... Eh, Először is nagyon érdekes volt a vita, mert eh, a kollégák eh, hasonló problémákról és megoldásokról beszéltek, mintha osztanánk egymás gondjait. Röviden hadd válaszoljak a spanyol hölgynek a segélyek kérdéséről. Múlhatatlanul szükséges az, hogy ne szórjuk szét a segítséget olyan, olyan gazdáknak, amelyek nem igazán aktívak, hiszen torzíthatja ez az ellátási rendszert. A legfontosabb most az, hogy létrejön egy valós eszköz, egy valódi eszköz, egy bank, nem egy kereskedelmi bank, hanem egy pénzügyi bank, pénzügyi intézet, amelyet Európa támogat, ezt akarjuk mi Olaszországban, nagyobb kohézióra van szükség, és ez a bank ne szórja szét az alapokat, hanem célzott projektekre tegye lehet, elérhetővé. Ezzel kizárhatnánk a hagyományos öltöki kört, ez a közgazdász véleménye ebben, mert Olaszországban nagyon rossz helyzetben van a munkahelyteremtés, ugyanilyen rossz helyzetben van az olasz termelőipar. Most pedig, hogy, hogyha gazdaságokról beszélünk, ez egy új lehetőséget teremtene a beruházásban, amely munkahelyeket teremt majd, és az jó léthez juttatja az állampolgárokat nem csak az egészségünk tekintetében, hanem szociális tekintetben is. Röviden válaszolnék arra a nagyon jó kérdésre, amit a fenntarthatósággal kapcsolatban tettek föl. Nekem az az elképzelésem, hogy csak egy világunk van, ezért az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük. A valóságban azonban azt látom, hogy jelentős előrelépés történik a növényvédőszerek, tápszerek felhasznál, felhasználásában, amely szennyezi a világot, és ebben az irányban kell haladni, ideérve az integrált projekteket és az alternatív energia felhasználást kérdését is, napenergia felhasználását, amely nem szennyezi a környezetet. Nagyon örülök, hogy meghívtak erre a nagyon érdekes vitára. Köszönöm szépen. dr. Scholz. Köszönöm szépen, Scholz úr, a szó. Uh, a kérdéssel kezdem, amit a olasz kolléga mondott, tehát a növényegészségügyi intézkedések és viszonosság. és ezt követelni kell, el kell várni. Igen, egy importstopot látunk az Oroszország esetében megint csak, és hát a probléma mi, ugye, tehát láthatjuk, hogy kereskedelmi korlátozást alkalmaznak, pedig nem lenne rá szükség. Aztán a spanyol kollégának azt mondom, igen, a környezetvédelmi szakbizottságon való vita, itt a kölcsönös engedélyezésnél, igen, ez, erre van lehetőség, igen, ha ezt fel kell gyorsítani a növényvédőszerek esetén az információcserét, hogy tényleg a kockázatot csökkentsük az emberekre nézve, és hát a környezetre, és aztán Hajzling úrnak is válaszolok, hiszen a témánál tartok. Igen, a problémát ismerjük, ez tudatosodik, ez egyértelműen igen a válaszol, kockázatot csökkenteni kell, ezzel egyetértünk, de ez nem jelentheti a mennyiség abszolút csökkentését. Ez attól is függ, hogy mennyire mérgező valami, hogy hogyan alkalmazzák, ezt önök is tudják, ugyanúgy, mint mi kerekasztal mellett évek óta érvelünk, környezetvédő szervezetekkel is tárgyalunk, hogy értsék meg, hogy itt fontos, hogy ezt az ismeretet terjesszük, és hát be kell vonni a kisebb kultúrákat is, ebben állunk. A Ródasz asszony, azt hiszem a kertészet mindig nyitott volt, hogyha kombinálni lehetett bizonyos jövedelmeket. Tehát éppen erre utaztam az előadásommal, hogy egy kombinálni lehet a szolgáltatások, a kereskedelem, más termékeket is be lehet vonni. Ugye vannak rendszerek, azt, itt vannak a, a Dán-Holland kollégák a dísznövényeikkel, ugye zárt rendszert alkalmaznak, és ez egy második termelés figyelembevétele érdekes felvetés. Aimer asszony a vetőmag törvény figyelembevétele, de azt hiszem Hajzling úr is erre kérdezett rá, hogy mi lesz az új vetőmag joggal, hogyha a nemesítőket védeni tudnánk olyan módon, hogy bizonyos fajtákat újra el lehet indítani, akkor azoknak teszünk eleget, akik a sokszínűség eh, gért felelősek, például a kisüzemekben. És a második vonatkozás itt a kis és közepes vállalatoknak megvan a maguk szerepe, és aggódnak persze, hogy nagyon komoly bürokráciával fognak szembesülni. Újra és újra ezt halljuk tőlük, ez nagyon aggasztja őket, és ezt igazából nem fogják tudni az új jog alapján csökkenteni. De hát a részletekről beszélhetünk, hogy van-e olyan megközelítés, amit alkalmazni tudunk. A karanténkárokozók. károkozók mm, ez egy tényleges probléma. A klímaváltozás ahhoz vezet, hogy egyre éjszakabbra érezzük, hogy a probléma itt van, sokkal inkább, mint régebben. Vannak problémáink, és a kockázatokat nem tudjuk csillapítani, pedig ezek egzisztenciálisak. Azt hiszem, egy ilyen válság alap, egy, egy valamilyen háttér kialakítása fontos lenne, hogy támogatni tudjuk, hogy ne azonnal menjenek tönkre a cégek, hogy ne azonnal menjenek tönkre egzisztenciák. Szerintem ez sokat segítene. Heusling úr, a harmadik államokban a dísznövény, kertészet, a fair trade, ismerjük, már ismert a kijelentés, tehát a szociális és környezeti aspektusokat be kell vonni de ha látom, hogy Hollandiában, Dániában és más országokban, de nálunk is milyen sztenderdeket, szabályokat, szabványokat kell alkalmazni, hát fontos lenne, hogy az importra is ugyanez vonatkozzon. Vonatkozik ez zöldséggyümölcsre, dísznövényre, stb. Vagyis ez a kölcsönös, viszonos elismertetés a szabványok esetében azért egy fontos elem, amire törekedni kell. Köszönöm. Köszönjük az érdekes előadást. Most az előadónak adnám meg a lehetőséget, hogy zárja le az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenyűgöző eszmecserét hallottam. Szeretném megköszönni a négy előadónak mindazt, amit megosztottak ma velünk. Nekem az lesz a feladatom, hogy itt egyensúlyt teremtsek a jelentésemben ezért örömmel válom azt, hogy együttműködhessek az árnyék előadókkal, és olyasmit hozzunk létre, amely előre viszi az európai kertgazdaságok jövőjét. Volt néhány kérdés, amit különösen fontosnak találtam, és amit hangsúlyozni kellene. Először is a kutatás fejlesztés eh, eredményeit csat, ö, gyakorlati megoldásokba kell lecsatornázni, ö, kapcsolatot kell teremteni a tudomány és a mindennapi élet között. Ez nagyon fontos kérdés. És ö, volt még egy terület, amit ö, különösen Nagy-Britanniában fontosnak tartunk, mégpedig az, hogy miként lehet a kertészetet vonzó pályá, pályaként feltüntetni a fiatalok számára nagyon sok példát láttam, ahol, melyben a kertészet egy utolsó lehetőség akkor, amikor mindenféle kapu bezárult már, ami nagyon tragikus. Volt néhány, nagyon, láttam néhány nagyon érdekes pályát a kertészet területén, és nagyon örülnék, hogyha tennénk valamit Európában ennek érdekében, hogy elősegítsük a vállalkozás kedét a fiataloknak, hiszen nagyon jó karrier lehetőségeket kínál ez az ágazat a fiatalok számára. Végül, elnök úr, csak annyit szeretnék elmondani, hogy örömmel várom a következő hetet, amikor egy delegáció érkezik ebből az agbizottságból a West Midlandbe, Nagy-Britanniában. Önök közül is néhányan elutaznak majd, és számos olyan kérdést megvizsgálunk, amelyet itt ma érintettek a kertészeti ágazatban, zöldség, gyümölcs és disznövénytermesztő ágazatban. Ott tehát folytathatjuk ezt a vitát a jövő, évi, jövő, jövő heti delegáció munkájában. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Nem is ismerjük fel, hogy mennyire változatos ez a terület. Annyi, annyi fajról van szó, olyan sokféle zöldségről és gyümölcsről. Nagyszerű termesztés foly, folyik itt, amelynek nagyon nagy az infrastruktúra igénye, ezért a zöldség-gyümölcs fontosságát nem szabad eh, elhanyagolni az étrendünkben. Nagyon nagy munkaerő igényű ez az ágazat munkahelyet teremt nagyon sok ember számára, és a kisebb gazdaságok túlélését is lehetővé teszi. Amikor az élelmiszerláncról beszünk, azt rövidebbé kell tenni, hogy a termelők közvetlenül is eladhassák termékeiket. Ebben fontos szerepet játszik a termelői szervezet minőség is, a minőség is nagyon fontos eh, ebben az ágazatban, az, hogy legyen, eh, nagyon sok eh, kívással kell felvenni a harcot, nem csak a dísznövények kérdésében, hanem a többiben is. Nagyon örülök, hogy ezt ma megvitattuk és előadó asszony azt gondolom, hogy ezzel sikerül is le, lezárni, lezárni a mai napirendünket. Szeretném megköszönni a meghívott előadók munkáját, különösen az előadóit, azt, hogy megszervezte ezt a mai meghallgatást. Következő ülésünk de szeptember másodikán lesz. Van-e bárkinek más mondani valója? Ha nem, akkor lezárnám a mai ülésünket, és mivel Eh, a nyári szünet előtt ez volt az utolsó ülés, ezért eh, nagyszerű vakációt kívánok önöknek, hiszen eh, szeptemberben nagyon sok energiára lesz szükségünk, ezért remélem, hogy kipihenik magukat, magunkat. Tudom, hogy nagyon sok feladatunk lesz, ezért kiváló nyarat kívánok, és találkozunk szeptemberben.